Okay, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlök mindenkit eh, ismét eh, az ülésünkön. Ma reggel a 16-os napirendi ponttal fogjuk kezdeni. Ez egy eh, nagyon fontos napirendi pont, az ILO szociális védelemről szóló világszintű jelentése. Ezt novemberben adták ki, nagyon várom az erről szóló prezentációt. Ez egy egyedi jelentés az egész világon, mert a szociális védelemről egy globális áttekintést nyújt. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, mert a mi szakbizottságunkban az univerzális egészségügyi ellátás már többször felmerült, és arról, hogy egy megfelelő társadalmi működéshez szükséges egy szociális jóléti háló. Most meghallgatjuk azt, hogy mi történik. Tudjuk, hogy nagyon nagy nyomás nehezedett világszerte a költségvetésekre a 2008-ban kezdődött válság miatt, az én hazámban sincs ez másképp, tehát nagyon érdeklődve várom, hogy megtudjuk, mi történik a fejlődő országokban, a partnerországainkban. És ahogy a fejlesztési célokat megvalósítjuk, ez szintén nagyon fontos. Nyáron az Európai Bizottság javaslatokat fog közreadni az Európai Unió következő hét évére vonatkozóan, a több éves pénzügyi keretről van szó, és júniusban az új programokra vonatkozó javaslatok is elkészülnek majd. Tehát beszélni fogunk arról, hogy milyen kellene, hogy legyen az új fejlesztési együttműködési program a partnereinkkel, és talán a szociális védelem is nagyon fontos szerepet kellene, hogy kapjon ezekben a programokban. Isabel Ortiz asszony Üdvözlöm Önt a szakbizottságunkon, és nagyon várom az Ön beszámolóját, amit láthatnak egyébként a kivetítőkön is. Köszönöm szépen, Linda. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek Önökkel, és hogy bemutathatom Önöknek a szociális védelemről szóló jelentést. Több éve dolgozunk ezen, Három évig gyűjtöttük intenzíven az adatokat ezekből az országokból, tehát nagyon örülök, hogy most itt lehetek, és bemutathatom önöknek a jelentés eredményeit. És nézzük, hogy működik-e. Úgy tűnik nem működik a távirányító. A kollégánk mindjárt segít. We'll just have a little break while we resolve. Kis szünetet tartunk, ameddig a technika elkezd működni. Inkább folytatom. A, az idő miatt ne aggódjon. Tehát Carol fog ö, majd váltani. Egy elég hosszú prezentációm van, hogyha önöket ez érdekli, akkor az összes adat benne van, de nem fogok mindegyik adatra kitérni. Tehát egy elég hosszú prezentációm van, nem fogok az összes dián végigmenni, csak néhány kulcsfontosságú üzenetet és következtetést szeretnék átadni. Tehát ez a jelentés az 1.3-as fenntartató fejlődési célra vonatkozik. Az ENSZ 2030-as fejlesztési napirendjének a része ez. Az 1.3-as a szegénység csökkentéséről szól, és felhívja az országokat arra, hogy megfelelő szociális védelmi rendszereket valósítsanak meg mindenki számára, és az, hogy for all, ez a kifejezés azt jelenti, hogy univerzális kell, hogy legyen ez az ellátás. És a 202-es ILO ajánlás is erről szól. És fontos, hogy a szegény és kiszolgáltatott emberek teljes mértékben ne legyenek fedve ezen ellátások által. És ennek a mutatószáma azt méri, hogy a szociális védelmi rendszerek hány embert fednek le, és ezt az egész életcikluson keresztül tekintik, tehát a gyerekektől a az életet adó nőkön át az idősekig, illetve a munkavállalók is ide tartoznak. A szociális védelmi felmérést az ILO már évtizedek óta végzi, tehát 1949 óta. És minden ország válaszolhat erre. Időnként megismétlődik ez a felmérés, és a fenntartható fejlődési célhoz kapcsolódóan szerettük volna, hogy ezekre a kérdésekre kapjunk választ. Ezen kívül információt kaptunk más intézményektől is, és a világ szociális védelmi adatbázisa tartalmazza mindezt. Két számot szeretnék kiemelni. Az első szám a globális népességnek azt a százalékát fejezi ki, akiket legalább valamilyen készpénzátutalással járó szociális védelmi intézkedés érint, és ez a szám 45%. Tehát a világon, északon és délen az emberek 45%-a kap bármiféle támogatást, és egyesek többet kapnak. Ez azt jelenti, hogy az emberek 55%-a semmit sem kap. Most itt félig tele vagy félig üres a pohár, ez egy hasonló kérdés. De van egy másik mutatószám, amit az ILO-ban már régóta nyomon követünk, és itt arról van szó, hogy nem csak bármiféle pénz juttatásról van szó, valamennyiünket Hát, többféle rendszer véd. Tehát van egészségbiztosításunk, van nyugdíjbiztosításunk, tehát szociális biztonsági intézkedések széles skálája vonatkozik ránk. És a világ népességének csak 29%-a fér hozzá ehhez az átfogó szociális védelemhez. Az azt jelenti, hogy 5,2 milliárd ember nem tartozik átfogó szociális védelem alá. Nézzük meg a régiókat és az ottani lefedettséget. Azt láthatjuk, hogy a világ átlaga 45 százalék, tehát őket érinti legalább egyfajta jutatás. Azt látjuk, hogy Európa és Közép-Ázsia csak nem 90 százalékos lefedettséggel büszkélkedhet. Az Amerikában, tehát Észak- és Dél-Amerikában kb. 70 százalékos ez az arány. A probléma Ázsiában kezdődik, ahol körülbelül 40%-os a lefedettség, illetve a szubszaharai Afrika, ahol 18%-os a lefedettség. És ha felismerjük, hogy van itt egy régió, a közel-kelet, ahonnan nincsenek egyáltalán megbízható adataink, tehát itt nagyon sokat kell majd dolgoznunk. Tehát így néz ki az eltérés. És itt láthatjuk, hogy hol vannak még hézagok, hol kellene még segíteni. És egyesek azt mondják, hogy igen, nagyon sok a munka még, de az igazság az, hogy a fejlődés egyenlőtlen volt. Egyes országok különösen az elmúlt évtizedben robbanesszerűen megnőtt a szociális védelem aránya egyes országokban. Itt láthatóak azok a fejlődő országok, amelyek elérték az univerzális szociális védelmet. Ez egy nagyon érdekes grafikon ott a sarokban. Ez azt mutatja, hogy Kínában az időskori nyugdíjak hány embert fednek le. Az elmúlt négy évben csak nem univerzális lefedettséget, teljes lefedettséget ért el. Ez példátlan a történelemben. Tehát az elmúlt négy évben nagyon nagy nyugdíjfejlesztést hajtottak végre, és a társadalmi biztonságot is megerősítették, és csak nem teljes a nyugdíjlefedettség. De mindezek az országok, amelyeket itt láthatunk, és itt van néhány afrikai ország, tehát Botswana, Cabo Verde és más országok, Lesotho és mások, tehát itt félig valósult meg ez a lefedettség. Tehát az univerzalitás már sok országban megjelent a rendszerben. A jelentés a következőképpen került felosztásra. Elmagyarázza, hogy hogyan alakul a szociális védelem az egyes korosztályok esetében. E, tehát először a gyerekek, utána e, az anyák, a fogyatékkal élők, a munkaképes korúak, illetve az idősek. E, most nem fogok itt megállni és elmagyarázni az adatokat. A prezentáció mindenkinek rendelkezésére áll, és a jelentést is elérhetik online, csak elmagyarázom, hogy hogy néz ki a logika. Tehát először mindig van egy olyan szakasz, amely leírja a lefedettségi arányt. Tehát láthatjuk, hogy a gyerekek körülbelül 35%-a élvez valamiféle szociális védelmet. 35% tehát a gyerekek esetében a lefedettség. A képviselők előtt nincs itt a prezentáció, tehát eh, jó lenne, hogyha eh, elmagyarázna az adatokat, eh, csak jó, hogyha ön tud róla. De van ideje, nyugodtan beszéljen a számadatokról. Rendben, tehát a gyerekek 35%-a legalább valamiféle szociális védelmi intézkedést élvez, amely gyorsan emelkedett az elmúlt években, de ez még mindig azt jelenti, hogy 65% nincsen lefedve. És ezután a jelentés egy áttekintést ad arról, hogy hogyan szervezik ezeket a rendszereket világszerte. És ez azért nagyon fontos, mert sokan nem értik a szociális védelmet. Hadd mondjak egy példát. Én sokáig az, UNICEF-ben dolgoztam, és jelenleg nagyon sok kifizetés történik gyerekek részére. És nem ismerik fel ekkor, hogy ezek a kifizetések egy szociális biztonsági rendszerbe illeszkednek, tehát nem véletlenszerű kifizetések történnek, hanem ezek egy rendszerbe integrálódnak, és szociális segítségnyújtást is végeznek. Tehát a világ rendszerének a többsége így néz ki. És az összes többi területen is látható egy hasonló rendszer. És a jelentés tartalmaz egy költségelemzést is. A gyermekek esetében azt látjuk, Yes. <laughs> Okay, about his... Tehát azt látjuk, hogy a népesség jelentős része gyermekekből áll, de csak 1,1%-a a, a GDP-nek ezt használják csak gyermekek támogatására. Tehát ez jelentős beruházási hiány a gyermekek esetében. És aztán van egy szakasz a jelentésben, amely a legfontosabb trendeket írja le. egy nagyon érdekes párhuzamos trendet láthatunk. A fejlődő országokban nagyon jelentős a fejlődés, tehát a szociális védelem erőteljesen növekszik, ugyanakkor nagyon sok magas jövedelmű országban megszorító intézkedések vagy költségvetési változások miatt csökkennek ezek a juttatások, tehát két trend figyelhető meg párhuzamosan. Ami a vitában fontos, az mindig az, hogy a rövidtávú kiigazítások ne ássák alá a több évtized alatt elért fejlődést. Mert végső soron ezek az alkalmazkodási intézkedések nagyon rövidtávúak, tehát a költségvetési egyensúlyt helyreállítják ugyan, de, de mégis rövid távon hatnak. A szociális védelem ugyanakkor hosszú távú kihatással rendelkezik, tehát fontos, hogy a rövid táv miatt ne áldozzuk fel a hosszú távú fejlődést. Itt vannak más területek is. Tehát láthatjuk a munkaképes korú embereket. Az újszülöttek esetében az anyák 41%-a kap valamiféle szociális védelmi ellátást. Aztán láthatjuk, a munkanélküliség elleni védelmet, tehát körülbelül 80 százalék a védelem nélkül élő munkanélküliek aránya. Az üzemi balesetek esetére vonatkozó védelem egy másik téma, ami pedig a fogyatékkal élőket illeti, a súlyos fogyatékkal élőknek csak 28 százaléka élvez védelmet bármilyen szociális védelmi eszköz keretében. És itt látható a rendszer áttekintése, a trendek, amelyek hasonlók, mint a gyermekek esetében. Nagyon sok fejlődő ország, mint például Brazília, Chile, Mongólia és Uruguay teljes lefedettséget biztosít a fogyatékkal élők számára, de más országokban rövidtávú csökkentések, megszorítások történtek. De ez mind, hosszú táv, ez mind rövid távú változás, tehát eh, hosszú távon emelkedő a trend. És aztán itt van eh, az időskori nyugdíj, eh, ez a legjobban fejlett terület. Ha megnézzük a lefedettséget, az idősek, tehát férfiak és nők 68%-a kap valamiféle nyugdíjat. Tehát látható, hogy ez a legjobban fejlett szociális védelmi eszköz az egész világon és itt lehet látni a, a megoszlást. A többség teljes lefedettséget jelent, ez Európa és Közép-Ázsia. Amerikában kb. 86%-os az arány, az ázsiai és csendes-óceáni térségben 55%, Afrikában pedig csak nem 30% tartozik a szociális védelem hatája alá és még egyszer elmondanám, hogy a közel-keletről nincsenek megbízható adataink. Ez tehát a legfejlettebb terület, és ez jó dolog, de mégiscsak van egy nyugdíj hézag a nők és a férfiak között. Ugyanis ez a befizetés alapú rendszerre vonatkozik, a férfiak több nyugdíjjárulékot fizetnek életük során, a nőknek pedig vannak megszakítások a befizetéseiben, és ez vezet ehhez a különbséghez. A nyugdíjak esetében a költségek a GDP 6,9%-át teszik ki. És a trendekben láthatjuk, pontosan ugyanez a helyzet, mint a többi intézkedés esetében, de sokkal fejlettebb a rendszer. Tehát nagyon sok országban univerzális nyugdíjrendszer működik. A legtöbb országban a járulék társadalombiztosítási alapú rendszer működik, és van egy másik rendszer is azok számára, akik nem fizetnek járulékokat. És van még számos más ország, amelyek elmagyarázzák, hogy a, a, hogyan tudta egy ország bevezetni a, az univerzális nyugdíjat, Argentina, Belarus, Bolívia, Botswana, Cabo Verde, és így tovább. És van egy nagyon érdekes trend, ami a privatizáció visszafordítása. A 90-es években a Világbank támogatott egy trendet, ami a nyugdíjak privatizálásáról szólt. Ez bebizonyosodott, hogy nem működik. Az elmúlt évtizedben nagyon sok problémát láttunk ezzel, illetve problémák már korábban is voltak, de az elmúlt évtizedben kezdték el nyíltan kritizálni ezeket a rendszereket, és ezeket a nyugdíjrendszereket újra államosítják. És az elmúlt években Argentina, Bolívia, Magyarország, Kazaksztán és Lengyelország és számos más ország követte ezt a trendet. Aztán itt van néhány szakasz az egészségügyi ellátásról és az egészségvédelemről, és itt szerettem volna kiemelni az egyenlőtlenségeket a városi és falusi egészségügyi ellátás között. És itt hatalmas eltérések vannak. Azt láthatjuk, hogy a falusi népesség 56%-a semmiféle egészségügyi ellátásban nem részesül, és ez hangsúlyozza, hogy mennyire sürgősen eh, be kell fektetni az egészségügybe. Látható, hogy a népesség öregszik nem csak a fejlett országokban, hanem a fejlődő országokban is. És jelenleg a világ népességének mindössze 6%-a jogosult eh, hosszú távú ellátásra. Eh, itt nagyon sok még a munka. Az egészségügybe és más kapcsolódó területekbe való beruházás nagyon sok munkahelyet fog teremteni. Nagyon sokszor, amikor erről beszélnek, a pénzügyminiszterek úgy gondolják, hogy ez egy költség, de ez valójában egy befektetés. Mert munkahelyeket teremthet. És jelen pillanatban ezt véletlenszerűen történik. Egy családtag, általában egy nő gondoskodik a hosszú távú ellátásra szorulókról, és ez általában egy rosszul vagy nem fizetett munka, és ehelyett egy szociális munkás is dolgozhatna ezen, aki képzett, és így a nőket is jobban be lehetne vonni a munkaerőpiacra. És itt van egy gyönyörű ábra, amit szerettem volna megmutatni. Amit itt láthatnak, az a világ térképe, és az, hogy a szociális védelem hogyan fejlődött az elmúlt száz évben. Az első térkép, ami szinte kizárólag fehér színű. Ez körülbelül a századfordulón, tehát 1900-ban készült. És itt látható, hogy volt már néhány úttörő európai ország, ahol a társadalombiztosítás már elkezdett működni. De akkor is voltak már család támogatások, időskori nyugdíjak és más intézkedések. És ahogy tennek az évtizedek, látható, hogy egyre eh, sötétednek a színek, és elértük aztán a legutolsó térképet. Ez tehát egy hosszú távú folyamat. Valamennyiünk eh, kötelessége, hogy 2030-ra, és talán azután is, eh, nagyon sötétté váljon ez a térkép. Mert el kell érnünk ezt a változást, gondoskodnunk kell arra, hogy az a változás, ami évtizedekig zajlott, az folytatódjon. Ez a szüleink, a nagyszüleink csatája. Ők azért küzdtek, küzdöttek, hogy szociális védelmet hozzanak létre, és ezt nekünk is folytatnunk kell. E, azért is szeretném ezt elmondani, mert ezek a rövidtávú kiigazítások lehet, hogy működnek, de mindig észben kell tartani a, az általános képet, azt, hogy a szociális védelmet továbbra is meg kell valósítani. Az egyezmények ratifikálásáról is van egy szekciónk, ezt erre törvény kötelez minket, ezt most nem fogom kifejteni. A kihívás, amelyel szembesülünk itt valamennyien, az, hogy hogyan tudjuk a lefedettségi hézagokat megszüntetni. Tehát, ahogy elmondtam, a világ népességének 45%-át fedi le valamilyen ellátás, valamilyen intézkedés, és 55% egyáltalán nem kap semmiféle védelmet. Tehát ez egyértelműen azt jelenti, hogy többet kell befektetnünk a szociális védelembe. Ez a, az erőforrások kérdése, mind a támogatás, mind pedig a nemzeti erőforrásoké. Tehát láthatjuk, hogy a költségvetési helyzet milyen, különösen a közepes jövedelmi országokban. Egy másik kérdés, amivel foglalkoznunk kell, az a programok megtervezése. Ma sokszor azt látjuk, hogy a népesség legfelső rétegét lefedi valamiféle intézkedés, és van valamilyen biztonsági háló a szegények számára, de a középosztály ebből kimarad. Tehát ha elmegyünk például Afrikába, ahol a szociális védelem kevésbé fejlett, és azt látjuk, hogy a leg tetején a rendszernek láthatók a köztisztviselők és azok, akik rendelkeznek szociális védelemben, és aztán vannak a védőhálók a legszegényebbek alatt, de a középosztály ebből teljesen hiányzik. Tehát a fejlesztés során nagyon fontos, hogy a középosztályt is támogassuk, mert végső soron ők a fejlesztés, a fejlődés motorjai nagyon sok országban. Ők azok, akik vállalkozásba kezdenek, ők azok, akik fogyasztanak, és azok, akik végső soron működtetnek egy országot. Tehát ez a kimaradó középosztály nagyon fontos szerepet játszik. És az intézmények egyre többet tesznek azért, hogy formalizálják az informális szektorokban dolgozókat. Nagyon sokan dolgoznak, de sokan szerződés nélkül rosszul fizetett és instabil munkahelyeken és gyönyörű példákat láthatunk erre. Hadd beszéljek csak egyről, Uruguayról, de Latin Amerika egyébként is útörő szerepet tölt be a szociális védelemben. Tehát Uruguayban azt tették, hogy az adószedést a, a társadalom biztosítási járulékkal vonták össze. Tehát a, a mikrovállalkozások, ahol egy, két, három munkavállaló dolgozik, azok egy egyszerűsített adót fizettek, egy űrlapot kellett csak kitölteni, és csak egy szimbolikus adót fizettek be, és a kormány támogatta ezeknek a munkavállalóknak az egészségbiztosítását. És nagyon sok vállalkozás vált így hivatalossá, és hagyta el a szürke zónát és számos hasonló példa van még a jelentésben, de ezt különösen szeretem, ezért ezt említettem meg. Általánosságban oda kell figyelnünk a kiszolgáltatott csoportokra, hogy ők is élvezhessék a a rendszer előnyeit. Ilyenek például a hiv étszel élő emberek és más hátrányos helyzetben lévők. És foglalkoznunk kell a beruházás hiányával a szociális védelembe. Itt látható, hogy az országok mennyit fektetnek be szociális védelembe. Az északi országokban sokkal nagyobb a finanszírozás, és délen pedig sokkal alacsonyabb. Tehát itt látható, hogy a fejlesztési támogatás különösen a déli országokban mennyire fontos szerepet tölthet be most azon kell dolgoznunk a kormányokkal közösen, hogy eh, jöjjön létre egy rendszer, és eh, utána egyre eh, jobban lehet előre haladni az egyes területeken. És szeretem megmutatni ezt a diát, mert a költségvetési mozgásteret ki lehet terjeszteni még a legszegényebb országokban is. Egyes országokban nem megfelelő a költségvetés szintje, mert nem megfelelő az adószedés sem, bár az elmúlt években jelentős fejlődés következett be. Például Bolívia egy általános gyermek támogatást fizet a rézexportra kivetett adók alapján. A réz egy ásványanyag kitermelése, erre is ki lehet vetni adókat. Így lehet például forrásokat teremteni, és lehet növelni a társadalombiztosítási járulékok fizetését is. Erre nagyon jó példáink vannak Argentinából, Brazíliából és Tunéziából is. És így lehet növelni ezeknek az országoknak a kapacitását arra, hogy a szociális beruházásokhoz forrásokat tudjanak szerezni. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy a szociális kérdésekbe való beruházás stagnál és így nem fogják tudni elérni a függetlenséget ezen a területen. Amit az ILO-ban próbálunk megtenni, azok ezek a lépések, amiket itt felsoroltam. Meg kell vizsgálni, hogy a lefedettségi hézagok hol vannak, és utána egy értékelés alapú nemzeti párbeszédet folytatunk velük. Itt az összes ENSZ ügynökség együttműködik, a szakszervezeteket és a munkáltatókat, a minisztériumokat, például a pénzügyminisztériumot is bevonjuk, és így azonosítjuk a rendszerben a hiányosságokat. És amikor itt elindul egy nyilvános párbeszéd, akkor együtt lehet működni a kormányjal, és megvizsgálni, hogy hogyan lehetne finanszírozni és kiterjeszteni a szociális védelmet. És meg lehet vizsgálni, hogy az emberi és pénzügyi erőforrások közül mire van szükség. Utána pedig egy nemzeti védelmi stratégiát lehet elfogadni. Az ILO 136 országban működött közre az elmúlt években. Az összes erőforrásunkat felhasználtuk ehhez. Van egy zászlóshajó programunk, ami konkrét országokra vonatkozik, de valójában ez egy ügynökség munkáján túlmutat, itt arra van szükség, hogy mindenki együttműködjön. És most 2018-ban még 12 évünk maradt, hogy a szociális védelmet a legtöbb ember számára megvalósítsuk, aki számára ez csak lehetséges. Köszönöm szépen, itt vannak a kapcsolati adataim, és nagyon várom a közös munkát. Köszönöm szépen. Well, thank you. Nagyon szépen köszönjük, hogy egy ilyen átfogó áttekintést adott nekünk. Nekem is van jó pár kérdésem, de több gondolatot ébresztett bennünket, de jelezték a kollégák is, hogy ők is szeretnének hozzászólni. Van ebből példányunk ebből a jelentésből, tehát akkor el tudjuk küldeni, hogy mindenki részletesen tanulmányozhassa, láthassák az adatokat, számokat biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon részletes az egész jelentés. Norberttel kezdjük. Köszönöm Otiz asszonynak a beszámolót. Ähm, das war natürlich äh, Természetesen ez egy nagyon általános áttekintés volt a szociális sztenderdek és a szociális védelem fejlődéséről. Én a fejlesztési szakbizottság kívánalmát szeretném itt egy kicsit erőteljesebben kidomborítani. A jelentés megmutatja, hogy a legnagyobb problémák a fejlődő országokban vannak, különösen Afrikában. Ugyanakkor néhány pozitív példát hozott olyan országokból, mint Botswana, zöld fok és Tanzánia. Érdekelne, hogy ez a jelentés mennyiben befolyásolja a tagállamok fejlesztési politikáját, hiszen mi a fejlesztési együttműködés keretében gyakran az infrastruktúrákra, a mezőgazdaságra, a képzésre, az egészségügyi rendszerekre összpontosítunk, és azt gondolom, hogy az egészségügyi rendszerek területén még nagyon sok lehetőség lenne a javításra. Kérdés az, hogy eh, hogyan kezeli a jelentést, illetve a tapasztalatokat az Európai Bizottsággal való együttműködés keretében. Itt a szociális rendszerek kiépítése a legkevésbé fejlettebb országokban sokkal erősebben szorgalmazandó lenne szerintem ez az első pontja a kérdésemnek, és a második pedig az, hogy az érintett országok milyen következtetéseket vannak le az ön jelentéséből. Egyes országokat nagyon kedvező fényben tüntet fel a jelentés, ezek valószínűleg kedvezően fogadják a jelentést, hiszen nemzetközi összevetésben az országok előlépéseket könyvelhetett el, ugyanakkor azon országok, ahol nincsenek előlépések, amelyek alig fejlődnek, azok esetében van-e lehetőség arra, hogy nagyobb befolyást gyakoroljon ön rájuk a shame and blame elv jegyében? Milyen tapasztalatai vannak önnek, hogy különösen a szociális rendszereket erősen fejleszteni óhajtó országoknál milyen előre, előrelépések vannak? Köszönjük szépen, Norbert. Hegyi. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az átfogó helyzetjelentést a szociális védelemmel kapcsolatban. Különösen figyeltem azokra a világ térképekre, amiket bemutatott néhány évvel ezelőttről mostanáig. 1920-ban épült a lakásom, és láttam, hogy van egy trezor a falban. 1926-ban ugyanis nem voltak nyugdíjak, és az embereknek biztonságban kellett tudniuk a pénzüket. Én, ahogy egy doboz, egy üveg viszkit tettem oda, és aztán egy képet akasztottam eléje nagyon érdekes stratégiai gondolatokat mutatott be a fejlődési politika számára, például, hogy a vidék gazdaságból, a formális gazdaságba próbáljunk mozgatni embereket, azért, hogy ösztönzőket adjunk nekik szociális védelemmel. Hogyan látja, hogy azokban az országokban, ahol a legnagyobb hiányosságok vannak, amelyek hátul kullognak, van -e esély arra, hogy rájöjjenek, hogy a szociális védelem is tulajdonképpen egy jófajta befektetés az ország számára. Én is szeretnék néhány kérdést hozzátenni. Hogyha történelmi szempontból megvizsgáljuk a saját országainkat, akkor azt láthatjuk, hogy a gyártulajdonosok rájöttek, hogy megbetegednek az, a munkásai, és lassanként rájöttek, hogy amikor például tífusz járvány volt, akkor rájöttek, hogy valamit kell tenni, hiszen az ő embereik is megbetegedtek. Azt szeretném kérdezni, mert említette, hogy 55% embere nincs biztosítva. Azt hiszem, hogy e, e, ez akár növekedhet is, ugyanis a szegény országokban robbanásszerűen növekedik az, e, az emberek száma, míg más országokban csökken a lakosság száma, akkor ez a szám hogyan változik? Ezen kívül olyan országok, mint Belgium vagy az Egyesült Királyság, az nyilvánvalóan jobban védi az embereit, mint más országok. De egyforma fejlettségi szintű országokban, vagy egyforma szegénységi szintű országokban hogyan látja a különbségeket, miben vannak ezek a különbségek. Az uruguayi történet adott ebből ízelítőt. A legszegényebb országok, és úgy látszik, hogy ez Latin Amerika, az utóbbi egy-két évben tulajdonképpen vissza felé mentek, az áraknak a, az áruknak az ára növekedett, és az latin amerikaiak megpróbálnak előrelépni, ugyanakkor regresszió van. Végül pedig elgondolkodtam az a 2 országokkal foglalkozó kollégáimra néztem, hogy talán ezeket a kérdéseket megbeszélhetnénk az AKC országokkal foglalkozó kollégákkal. Sokkal gyakorlatilasabb megbeszélést tarthatnánk, nem olyan forradalmi és, és elvi vitát az ILO-ban látják-e a parlamenti képviselőiknek az érdeklődését, hiszen a mi országainkban a szakszervezeti emberek és a parlamenti képviselők voltak az ösztönzői a változásoknak. És most már hogyha őket, az ő érdeklődésüket felkeltenénk, és megmutatnánk, hogy hogyan lehet ezt, ezen javítani. Tehát, hogyha alacsony a jövedelem, akkor hogyan lehet lépéseket tenni előrefelé hogy hogyan lehetne egy egyetemes lefedettséget, védelmet biztosítani. Ez Nálunk 1947-ben történt a második világháború után, amikor az Egyesült Királyság a legszegényebb volt, a legnagyobb adósságot hurcolta. Tehát akkor volt ez az egyetemes egészség, egészségbiztosítás. Ekkor vezették be. Senki más nem kér szót? Jaj, bocsánat, Rilke, nem láttalak a listán. Igen, köszönöm. Jelezni szeretném, hogy nagyon érdekesnek találtam ezt a prezentációt. És természetesen kedvet kaptam, hogy elolvassam a jelentést, ami sokkal széles körülbelül és sokkal összetettebb. És el kell mondjam, hogy pozitívan csalódtam nagyon sok aspektusban. Például ön azt mondta, hogy a helyzet sokkal rosszabb volt a világon a szociális védelem tekintetében, de azt láttam, hogy vannak olyan területek, terület és népességi szinten is, ahol a szociális védelmi politikák nagyon gyors fejlődésnek indultak. Azt mondta, vagy azt mondtad, hogy két eltérő trend van jelen. De valóságban ez a széttartó trend két szempontból értelmezhető. A, az, az eredet szempontjából széttartó a trend, de az eredmények szempontjából összetartó. Tehát nagyon sokan fejlődnek, és egyesek, ideértve minket is, visszafelé haladnak. mivel eh, eléggé eh, széles körben eh, elterjedt ez a kérdés, hogy az egyensúlyt a Race to the Bottom elv alkalmazás alapján lehet elérni. Ez, a, ez az alapszint, amely felé versengenek a rendszerek, az folyamatosan mozog. És időnként még emelkedik is. Tehát amiről mindenki beszél, ez a szociális dömping, az kezd bonyolódni. Nem azt mondom, hogy nem igaz, amikor ezt mondják, de én azt mondom, hogy ez ennél összetettebb. Mert a világ más részein hisznek a szociális védelemben, a nyugdíjakban, a gyermekek védelmében, az iskoláztatásban, és az egészségügyi ellátásban, akkor azt mondhatjuk, hogy már kevésbé egyenlőtlen a világban az eloszlás, mint ahogy mostanáig volt. De ugyanakkor az érme másik oldala az, hogy azokban az országokban, amelyek fejlettebbek, és ahová sokan tartoznak a mi országaink közül is, ugyanezek a rendszerek folyamatosan leépülnek apránként. És ennek különféle okai vannak részben a közpolitikák miatt, a megszorítási politikák, a visszavágások és így tovább. Tehát ezek miatt romlik a helyzet. De ez azért is van, mert a jelenlegi munkaerőpiac olyan dinamikákat diktál, amelyek ehhez a romláshoz vezetnek. Például Spanyolországban ez az az ország, amit a legjobban ismerek. A részmunkaidő, vagy az ideiglenes munkavállalás egyre nagyobb mértéket ölt. A nyugdíjhozzájárulások is egyre alacsonyabbak. És azt láthatjuk, hogy az a generáció, amely most 30-40 éves, és dolgozik, de nem fizet hozzájárulásokat, vagy nagyon alacsony fizetés mellett járul hozzá. Ez Németországban és más országokban is megtalálható. Nos, itt egészen máshogy fog majd kinézni a helyzet 15 év múlva. Nem tudom, hogy a fejlett országoknak ez a része hozzájárult-e valamennyire ehhez a jelentéshez a munkavilág szervezete részéről. És két dolgot mondanék még. Egyrésztről az a benyomásom, hogy a nyugdíjak területén többet haladtunk előre, mint az egészségügyben. Én nekem csak ez a benyomásom. Tehát a védelmi rendszerek jobban fejlődtek a nyugdíj területén, mint az egészségügyi ellátásban, és itt nagyon nagy a különbség a városi és a falusi népesség között. És az általános szociális védelem rendszerében, tehát amiben benne van az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjak, és végül pedig szeretnék egy megjegyzést tenni azzal kapcsolatban, amit az elnök asszony mondott. És itt most Lindára gondolok, amikor azt mondom, hogy elnök. feltett egy kérdést, ami szerintem nagyon érdekes, és ez az volt, hogy az, azok az országok, amelyek ugyanannyira fejlettek, miért rendelkeznek egyes esetekben nagyon különböző szociális védelmi szinttel. És én itt most megvédeném azt a logikát, amely jelen általában egyetértek, hogy a, a politika igenis számít. Az az elgondolás, amit szeretnénk átadni, hogy nincs alternatíva, hogy teljesen mindegy, hogy milyen politikákat folytatunk, mert a piac határozza meg a helyzetet. A tények megcáfolták ezt az elképzelést. És visszatérve megint az az országhoz, amit a legjobban ismerek, olyan gazdasági növekedés mellett, amely egyes történelmi korszakokban látható volt, az egészségügyi ellátás egyetemessé válása, az egyenlőségi politikák és más hasonló politikák nagyon más eredményre vezettek. És ez felveti azt a kérdést, hogy az olyan intézmények, mint például a miénk, igenis küzdenünk kell az önközpolitikák érdekében, amelyek egyes esetekben egészen más lehetőségeket tudnak megnyitni az azonos fejlettség országok előtt. Még egy kérdést Charles Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök asszony. Most röviden szeretnék szólni ezzel a dossziéval kapcsolatosan. Elég számosan vagyunk itt ebben a parlamentben, akik gondolkodunk a szociális védelem tengelyével kapcsolatos kérdéseken az összes országban. Először is itt a politikai szándék kérdéséről van szó. Malawi egy olyan rendszert hozott létre a szociális védelem szintjén, amely egy olyan keretet alakított ki, mely egy szolidaritási kereten alapul. Nincs elég lefedettség, de eléggé széles megosztottság az az országban. Az USA-ban nem a források hiánya kötelezte azt, vagy hozta azt létre, hogy ne legyen egyetemes lefedettség. Tehát itt a nagyon gazdag országokban is vannak nem tökéletes rendszerek, és az szegény országokban is vannak ilyenek. Tehát itt a politikai szándék az elsődleges, a második kérdés. Mely ö, akadályok állnak útjában a szociális védelemről szóló vita útjában. Ugye itt a kínai partnereink esetében az merül fel, hogy a szociális védelem erősítése kevésbé versenyképessé teszi őket a világpiacon. Egy franciával, némettel, spanyolal, írrel beszélgetve feltévén a kérdést, hogy miért nincs több forrás a szociális védelemre, akkor azt mondják, hogy ha a kiadásokat növeljük ezen a területen, akkor a versenyképességünk szintje csökkenhet. Tehát itt lehetne gondolkodni egy olyan megoldáson, mely szerint valamilyen módon semlegesítjük ezeket a hatásokat a szociális védelmi szintek különbségeiből adódó problémák esetében. A g 20 keretében is nem értem, hogy az EU miért nem ragadja magához a kezdeményezést, hogy ezt a témát napirendre helyezze. Merkel asszony körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor a G20-ak elnöke volt, ezt a témát napirendre akartam én helyezni, és írtam is neki egy levelet, de ez nem került napirendre. Szerintem nagyon komoly és robbanásveszélyes ez a helyzet. Társadalmaink már a robbanás határán állnak, mert a globalizáció jelenségeit nem tudjuk kezelni, és mindenféleképpen megoldásokat kellene találni erre a helyzetre. Itt a politikai szándék kérdése merül fel. Ugye egyesek azt mondják, hogy ez nem megvalósítható. Azok, akik felelősséggel rendelkeznek, azok egyfajta szociális davoszt kellene, hogy megszervezzenek. Azok a kérdések, amikről itt tárgyalunk, azokat Davosban is meg lehetne tárgyalni, ezzel a különbséggel, hogy ezen vita kezdeményezői mindent megtettek az elmúlt évtizedek során, hogy ne jussunk el ahhoz a megoldáshoz, amit én az imént fele, felvázoltam. Itt politikai bátorságra van szükség, ne legyünk naívak, de mindenféleképpen tettekre, cselekvésre van szükség. Köszönöm szépen. Sok kérdés van. Hadd válaszoljon Izabel Ortiz asszony is, és a bizottság is majd szeretne megjegyzéseket tenni. Nyilvánvalóan sok kérdés van és akkor néhány percben önök is kapnak szót. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes kérdés volt mindegyik. Remélem, hogy tudok mindegyikre válaszolni. Valaki megkérdezte, hogy van-e igény. Mondtam, hogy 136 országban dolgoztunk, az utóbbi években, és szinte mindegyiktől kapunk kéréseket. Hogy, hogy nem csak, hogy kiterjesszük ezt a rendszert, hanem, hogy javítsunk ezen a rendszeren. Ez sokszor finanszírozási, vagy képzési, vagy emberi erőforrások kérdése, de nehéz mindezekkel megbirkózni. Valaki azt a kérdést is feltette, hogy kapunk-e támogatást az Európai Bizottságtól, Eddig még nem, de majd a kolléga válaszolhat erre, legalábbis az utóbbi időben. Jó, nagyon sok kérdés volt. Szakpolitikák nyilván számítanak. És a, a példákat, amelyeket bemutattunk, azok nyilvánvalóan a jó példák, nem a rosszakra mutattunk rá. Olyan jó példákat mutatnak, amelyeket követni lehet. Az utóbbi évtizedben latin-amerikai példák voltak, de tulajdonképpen Afrikából és Ázsiából is vannak jó példák. Tehát jelenleg a védelmet ki szeretnénk terjeszteni. Tulajdonképpen a fejlődő országokban olyan rengeteg új rendszert próbálnak bevezetni, de a fő trend az, hogy a védelmet kiterjesszik tehát hogy folytassuk, kiterjesszük a meglévő rendszereket, és mindannyian ezt próbálják megtenni. Általában eh, szükséges ehhez a kezdeti eh, politikai akarat. Tehát nyilván egy nemzeti párbeszéddel kell kezdeni, amely azon alapul, hogy nem próbáljuk politizálni ezeket a kérdéseket. A védelmi hiányosságokkal próbálunk foglalkozni, azért, hogy minden érdekelt fél a munkaadóktól egészen az alapok felhasználóival párbeszédet folytassanak. Van egy olyan érv, amely a növekedéssel és a kollektivitással foglalkozik nyilvánvalóan, hogyha az embereknél sok családtag beteg, akkor nem tudnak dolgozni, tehát ez egy szociális fejlődésnek a kérdése, hogyha az emberek jobban táplálkoznak, és a gyerekek iskolába mennek, akkor mind szerepet játszik. Ugyanakkor van egy nagyon fontos politikai érv is, és ez az utóbbi évtizedben alakult ki a, a szegénység foka, a, az élet minősége nagyon sok politikai feszültséget okoz, és terrorizmus. És hogyha ezekkel foglalkozunk, és a lakosságot legalább alapvető ö, szociális védelemmel látjuk el, akkor ö, ez segíthet, tehát erre szükség van. És ezt látjuk újra és újra. Hadd adjak erre egy példát nem olyan régen voltam Tunéziában, és a kormány azt kérte, hogy kérem segítsenek nekünk, hogy az IMF ellen eh, harcoljunk, ugyanis egy olyan kiigazítási programot eh, akartak vezetni, bevezetni, amely nagyon nehézé tette az helyzetet. Ez az arab tavasznak a, az országa, és, és a terrorizmus ellen akarnak harcolni. Tehát ez a megfelelő irány. Segítenünk kell ezeknek az országoknak. Az IMF azt mondja, hogy, hogy ez mind politikai, ők csak a, a költségvetési forrásokat nézzük, de por, párbeszédre van szükség, hogy üljenek, üljön le mind a két fél a tárgyalóasztalhoz, ért, értsék meg, hogy ezek a kérdések fontosak. Ezért ezek a nemzeti párbeszédek, azok nyitott párbeszédek, nem zárt ajtók mögött folytatódnak, tehát a munkaadókat, a munkavállalókat, a civil társadalmat mind az asztal mellé ülteti, azért, hogy meglegyen a politikai akarat mindenkiben. Ez a jellemző, vagy ez érvényes az ország legtöbb országára is. Nagyon köszönöm a segítséget, hogyha önök ebben támogatnak bennünket. Nos, sok kérdés részletekkel foglalkoztak. Beszéltek a magas jövedelmi és az alacsony jövedelmi országokról, és itt a, a lefedettség, a védelem kérdéséről beszéltek azért harcolunk, hogy mindenki megkapja a védelmet, de ugyanakkor megfelelő szinten is legyenek a, juttatások. Namibában például 2015-ben ugyanezt a problémát látták az IMF-el, az IMF ellátogatott oda, és akkor azt mondták, hogy ezek államháztartási problémák, hiszen van egy egyetemes nyugdíj, és úgy látták, hogy nehéz kiosztani a növekedést a e, lakosságnak. Ezért e, jogként határozták meg a e, nyugdíjat egyetemes gyógytár. Aztán 2015-ben ez 35 dollár, dollár volt havonta, ez naponta egy dollárt jelent, és az IMF az egyik ülésen úgy döntött, hogy kell eh, állam, államhasztártási kiigazítás, és akkor csökkenteni kell a, a eh, nyugdíjat. És a, eh, a kormány végül aztán megduplázta, tehát most ez 72 dollár havonta. Tehát néha ez működik, de fontos, hogy nyilvános vita legyen erről. Tehát azokkal az eszközökkel kell ezeket elvégezni, amik rendelkezésre állnak. A kormányoknak rengeteg igényre kell választ adni, tiszta víz, ivóvíz, szállítás, néha védelem és a többi. Tehát nagyon-nagyon sok egymással versengő igényt kell kiállítani. Nagyon fontos, hogy rámutassunk nekik a szociális védelemnek a kérdésére, és különben ez az utolsó prioritásá válik. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon problémásnak látom, hogy még mindig megvannak ezek a problémáknak az IMF-fel, hiszen mindenki tudja, hogy a korábbi években is ez volt a helyzet hiszen hogyha megpróbálunk minden szintet támogatni, és most a, fura, hogy nincs itt pont ennek a képviselő, de most megkérdezem a bizottságtól, hogy hogy a bizottságon belül van-e vita a szakpolitikák koherenciáról. Tehát hogy van-e koherencia abban, hogy mi történik az IMF-fel. Nem lehet ugyanis egyik kézzel adni, és a másikkal meg elvenni. Jürgen Holmer vagyok, és a DEFCO főigazgatásban dolgozom. Én migrációval és foglalkoztatással foglalkozunk. És az én feladatom tulajdonképpen eltűnt az egységnek a nevében, tehát nincsen már szociális védelem a címben, csak migráció. De ez csak egy mellékes üzenet. Először is köszönöm az ájálónak, hogy elkészítette ezt a jelentőst. Ez egy hatalmas erőfétezés volt az utóbbi éveknek a munkájának az eredménye, és ezt olyan szervezetek, mint a miénk is várja, hiszen minden, mindig új adatokra vannak, van szükségünk, és ezeket az adatokat széles körben tudjuk alkalmazni. Ezeket a, a legfontosabb adatokat már is ezt az 55 százalékot, tehát hogy az embereknek 55 százaléka nincs lefedve, nem kap szociális védelmet, ezt nagyon is megjegyezzük. Ezen kívül láthatjuk a, látjuk a jelentésnek a gyenge pontjait is, és pedig azt, hogy ahogyan az ILO működik, és és ezek az adatok a, a kormányok szolgálataiból származnak, tehát ezek a kormányok által közölt adatok, és és nem a felmérések adatai, vagy azok csak kevéssé jelennek meg. Tehát ezért az adatok gyűjtésének a módszerét javítani kellene. Különösen a 70 százalék, hogyha megnézzük a, jelentés, akkor ez csak a jogi lefedettség, az egyes vagy a kettes megállapodása kapcsolatban. És ez a védelmi juttatásoknak az különbségét mutatja, és nincsen ott a jövedelem információ. De nem akarok most itt részletekbe menni, mert tulajdonképpen nagyon is megelégedettek vagyunk a jelentéssel. Az a kérdés, amely a arra mutatott, hogy mit tesz a bizottság, az Európai Bizottság, és az Európai Unió hogyan próbálja megfelelően megvédeni a szociális védelmet. Az ILO és a bizottság nem igazán foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Együttműködési kapcsolat van, de a döntéshozatalban nem működik ez az egy, együttműködés, tehát ezen lehet javítani. Van egy másik jelentés, az EU támogatás globális értékelése a szociális védelemmel kapcsolatban. Ezt a DEFCO és a foglalkoztatási főigazgatósággal állítottuk össze, és ez egy héttel óta áll rendelkezésre, és elküldtük önöknek is a jelentést, és megkértük, hogy, hogy ezt tanulmányozzák ez az értékelés, amely IPA országokat, IDF, stb. országokat fed le, világosan rámutatott, hogy a bizottságnak a szociális védelmi kerete nagyon alacsony, az egész költségvetésnek csak egy százaléka. Ugyanakkor tulajdonképpen a partnerországokban egész komoly eredményeket értünk el. Ezen kívül az is benne van, hogy az EU támogatás sokkal inkább szociális segítségnyújtás területén van, mint a szociális biztosítás területén, társadalombiztosítás területen az Európai Bizottság a legsérülékenyebb, legkiszolgáltatottabb országoknak segít és épp ezért szeretném megkérni azokat, akiket ez érdekel, hogy olvassák el ezt, ugyanis a költségvetés támogató megközelítések nagyon is rámutatnak, hogy politikai párbeszédre van szükség. És, mint ahogy itt is hallottuk, a politikai akarat a legfontosabb. Tehát ilyen szempontból az utóbbi évben megpróbáltunk, és idén is, megpróbáljuk egy olyan globális, szociális védelmi programot kialakítani, amely nem része a tavainak, de reméljük, hogy idén lehet része, és a költségvetési támogatást szeretnénk rávenni, hogy a szociális védelem és a humanitárius aspektusokat is vegye figyelembe, tehát hogy hogyan lehet bizonyos védelmet nyújtani a humanitárius segítségnyújtás területén, és egy hosszabb, fenntartható finanszírozás és irányítás és végrehajtást is eredményezhessen. Most még megvizsgálom elnök elnök kéri az előadót, hogy rövidre fogja. Nos, nyilvánvalóan tudjuk, hogy a, ez nem költségmentes, ugyanakkor nagyon is az emelés az nagyon is hatékony. Hogyha 20%-ot emelünk, az a GDP-nek 1,1%-a. Ez például a gyermekek utánjáról ítatással kapcsolatban említette az előadó is. Elnök, köszönjük szépen! Izabel, szerettél volna kijavítani valamit, a számokat nem csak a kormányoktól kapja az ILO. Igen, valóban ez a társadalom biztonsági felmérésen alapul, és ez bekerül egy adatbázisba, eh, és ide tartozik még a Világbank és az UNICEF által végzett eh, háztartások felmérése, és eh, más regionális gazdasági bizottságok, fejlesztési bankok és mások is szolgáltatnak adatokat. De szeretném megköszönni az Európai Uniónak, mert én ezt úgy értettem, hogy nem a közvetlen finanszírozás, hanem az intellektuális input területén nagyon szoros kapcsolatban vagyunk az Európai Bizottsággal, és próbálunk egy koherens megközelítést alkalmazni. Köszönjük szépen Izabel Ortiznak ezt a nagyon átfogó prezentációt. Azt hiszem ez nagyon érdekes kérdés, amelyről beszélnünk kellene az alkácsi partnereinkkel is, és a főigazgatóval, illetve a biztossal is beszélnünk kéne erről. Köszönjük szépen! Kaptam egy példányt a jelentésből, tehát az, az irodámban lesz, és gondoskodom arról is, hogy a diákat körbeküldjék mindenkinek. Tíz perc múlva érkezik a biztos, tehát szeretnék gyorsan végigmenni a 17-es és 18-as napi rendi ponton. Ez egy halászati partnersi, partnerségi megállapodás a Komores szigetekkel. Norbert eh, itt az előadó, azt hiszem, hogy Norbert azt mondja, hogy ezt el kéne utasítanunk, és el is fogja magyarázni nekünk, hogy miért. Sorry, Norbert, I said we... Norbert, azt mondtam, hogy most a 17-es, 18-as napirendi ponttal folytatjuk, most mindjárt. Tehát a 17-es, 18-assal együtt foglalkozunk. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Igen, kedves kollégák, itt arról van szó, hogy az EU halászati megállapodást felmondjuk, melyet a Komor szigetekkel kötöttünk. Azt hiszem, hogy az, az illegális be nem jelentett és szabályozatlan halászat joggal minősül jelentős gazdasági, társadalmi, környezeti problémának. Ez a fajta halászat nagy fenyegetést jelent a tengerek ökoszisztémái számára, és következménye az, hogy a szabályozott halászat hátrányba szorul, a halászati piac is zavarokat szenved. Éppen ezért ezt az illegális, ellenőrizetlen pelemjeltett halászatot le kell küzdeni, ha a globális halászati tevékenység irányítást meg akarjuk valósítani. Nagyon sok fejletlen ország sérülékeny ezzel a fajta halászattal szemben, mert korlátozott kapacitásokkal bírnak felségvizeik ellenőrzésére. Ugyanakkor a halászok a felségvizeiken ilyenfajta halászatot folytatnak. Az ilyenfajta halászat leküzdésének egyik módja megállapodások kötése, és azt hiszem, hogy az EU kötelezve van arra, hogy mindent megtegyen hogy fellépjen az ilyenfajta halászattal szemben. Európai Parlamentként számos állásfoglalásban mindig hangoztattuk, hogy további intézkedések szükségesek az ilyenfajta halászat leküzdésére, illetve ilyen intézke, intézkedéseket akarunk foganatosítani, és ennek hátterében az EU most egy rendeletet bocsájtott ki, amely a nem együttműködő, tag, nem együttműködő országokkal alkalmazandó ö, ö, intézkedéseket célozza, és a nem együttműködő orsz, harmadik országok vonatkozásában kibocsájtotta tehát a bizottság ezt a halászati rendeletet, és ez most első ízben sújtja a komor szigeteket, ezt az országot. Ennek ellenére azt hiszem, hogy amellett kell szót emelnünk, hogy fent kell tartani a komor szigetek hatóságaival a párbeszédet, annak érdekében, hogy a halászati tevékenységeket az ország jobban tudja irányítani Szerintem a támogatást át kell irányítani ezen ország számára, további finanszírozási forrásokat kell az ország számára biztosítani, ugyanis nem szabad az, hogy ezen intézkedés a lakosság hátrányára szolgáljon. Okay, so... Rendben, tehát van -e ehhez bárkinek hozzászólása? Schaffhauser úr. Yeah, please. Parancsoljon. Euh, Egészen gyorsan, elnök asszony. Elnézést, hogy nem voltam. Itt korábban akadályoztatva voltam sajnálatos módon. Nagyon jónak tartom, hogy felmondjuk ezt a megállapodást. A kollégám már kiemelte, hogy az itt a gond, hogy a komoly szigeteknek nincsenek eszközei arra, hogy felügyelje a halászatot, Vajon jobb lenne egy bizottságot létrehozni, ahogyan az indiai óceán is történt, mert ez egyfajta megoldás lehetne. Vajon a szankciók megoldást jelentenek-e? Esetleg azt kellene megvizsgálni, hogy ezek az országok hogyan tudnak, hogyan tudják ezeket a jogszabályokat megalkotni, és megvizsgálni, hogy hogyan lehetne jobban szabályozni az óceánok a tengerben léki területek kezelését. Nem csupán komor szigetek problémája, itt van Mauritánia is. Ott van például Franciaország, a második legnagyobb tengeri terület területtel rendelkező ország a világon, és mi se tudjuk felügyelni a tengeri felségvizeinket, tehát gondoljuk el, hogy a Komor-szigetek hogyan képes erre. Ez tehát egy valós kérdés, és nem jó semmire az, hogy csak felpanaszoljuk ezt a helyzetet, ugyanakkor nem adunk eszközöket annak megszüntetésére. Nem látom, hogy bárki más szót kérne. Úgyhogy Katris sapu a DG Marétól érkezett, az Európai Bizottságtól, őt kérem meg, hogy szóljon hozzá. Oui. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek. Ugye itt felmondjuk ezt a halászati partnerségi megállapodást a komori szigetekkel. Ez egy kötelezettség, ami abból ered, hogy ez az ország nem együttműködőnek minősül az illegális halászat vonatkozásában. Ez szerepel a jogszabályainkban, ez egy követelmény. Ez a az eljárás, ami a nem együttműködő országok azonosítására szolgál, ezt nem egyfajta brutális módon vagy egyeztetés nélkül végezzük. Hosszú vita zajlott azelőtt, mielőtt 2015-ben egy előzetes azonosítási eljárás meg nem kezdődött volna, és egy formális párbeszéd is lezajlott, amelynek révén a bizottság erőfeszítéseket tett, hogy meggyőzze a komori szigeteket, hogy hajtson végre korrekciókat, szüntesse meg a meg nem feleléseket. Ez utóbbiak a jogalkotási keretre vonatkoznak, különösen arra a módra, amelyel a komori szigetek engedélyezi a halászhajókat Komor-szigeteki lobogó alatt, és nem gyakorol felettük ellenőrzést, semmiféle ellenőrzést. Ezen halászhajók illegális halászatot valósítottak meg, nem feltétlenül a Komori-szigeteki vizeken, hanem az összes óceánon, akár az Atlantik óceán keleti térségében. Ezen elemek alapján tehát ezt az országot arra ösztönöztük, hogy korrigálja ezt a helyzetet, mert ami a felépés hiányosságait illeti, ennek alapján nem együttműködőként azonosítottuk ez az országot. Ez nem azt jelenti, hogy az Európai Bizottság megszünteti az együttműködést a komori szigetekkel. Ez azt jelenti, hogy egy különböző ö, fajta párbeszéd szakaszába lépünk, amely arra kötelezi az országot, hogy feleljen meg ezen követelményeknek. Ö, a halászati megállapodás az európai halászhajók számára lehetővé tette a kommuniszigetek felségvizeken való halászatot. Tehát most nem logikus az, hogy a halászhajónk engedélyezzük, hogy továbbra is tevékenységeket folytassanak ezen a területen. Uh, és ezért van az, hogy felmondtuk ezt a halászati partnerségi megállapodást. Itt van egy hat hónapos előzetes bejelentési időszak. Ez alatt a bejelentési időszak alatt, ha esetlegesen a Komri-szigetek jogszabályai javulnának, és így le lehetne venni az országot a listáról, akkor nem fogjuk felmondani a megállapodást. Tehát még van lehetőség a visszalépésre. A költségvetési vagy a pénzügyi segítségnyújtást illetően ez egy nagyon szerény mértékű, 600 ezer eurót tesz ki évente. Ez az ország zónáinak biztosítására szolgálna. Nos, hogy bevégezzem a beszédemet, köszönetet szeretnék mondani a jelentésben megjelenő álláspontért és az ajánlásokért, amelyek a felmondásra irányulnak. Köszönjük szépen. Norbert, van-e valami hozzáfűzni valód? Ja, vielleicht noch mal ganz... Talán még egészen röviden, hogy lezárjam. Jogszabály szempontból nem volt más lehetőség a cselekvésre, itt ö, azt hiszem, hogy jogszabály, jogszabályi szempontból kötelezve vagyunk arra, hogy felmondjuk ezt a megállapodást. Ugye hosszú ideig zajlottak a konzultációk, de aztán mégsem volt korrekció felismerhető. Fontos, hogy párbeszédet tartsunk fenn az országgal, hogy összességében javulhasson majd a jövőben a helyzet. Ha jól tudom, akkor az értesítés időszakot a párbeszéddel lehet összhangba hozni, tehát a bizottság elmondta, hogy ez így fog folytatódni. Rendben, köszönöm. Kedden, január 30-án délig lehet benyújtani módosítókat, a szavazás pedig február 20-án lesz. Következik a 19-es napi rendi pont, a biztost fogom most behívni a terembe. Okay, colleagues, we now move on. We've got two... Rendben, kollégák, folytatjuk. Két olyan napirendi pont következik, ami szintén nagyon fontos. Az első egy rendkívül fontos napirendi pont, ami az egyik kulcs eleme a mi munkánknak a 2019-es választásokig, és ez a tárgyalás a Cotonou megállapodással kapcsolatban 2020 után. Erről már írtunk egy jelentést, Norbert Neuser volt ott a jelentéstevő, és tavaly decemberben a bizottság elfogadta a javaslatát arra a tanácsi döntésre, amely a tárgyalások alapját fogja képezni. Tehát Mimika biztos eljött hozzánk, hogy beszéljen erről. Üdvözlöm Önt, biztos úr, a szünet után most jött el hozzánk először, biztos hosszabbnak tűnik önnek ez az idő, mint nekünk. Nagyon várjuk, hogy elmondja nekünk, hogyan fogják folytatni a kotonói megállapodás után. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. És igen, valóban boldog új évet kívánok mindenkinek. Tisztelt képviselők, kollégák, barátaim! Tavaly decemberben a bizottság elfogadott egy javaslatot a tárgyalási irányelvekre vonatkozóan. Az Európai Unió AKC országokkal való partnerségi megalapodásáról 2020 után. Ez egy nagyon fontos mérföldkő annak a jövőbeni meghatározásában, ami együtt több mint száz országot képviselünk. több mint 5 millió, milliárd embert, és a többséget képviseljük az ENSZ-ben is. Ezek a kapcsolatok most fontosabbak, mint valaha. Itt az ideje, hogy a hosszú ideje tartó partnerségünket egy stratégiai platformá változtassuk azoknak a kihívásoknak és lehetőségeknek a kezelésére, amelyekkel együtt kell szembenéznünk. Tisztelt szakbizottsági tagok, szeretném bemutatni ennek a partnerségi megállapodásnak az egyedi értékeit, míg ezt a mostani időszakra és a jövőre nézve hatékonyabbá kívánjuk tenni. Az önök aktív és konstruktív támogatására számítok ezeknek a céloknak az elérésében, és ideértem Noizer kolléga nemrégen készült jelentését is. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és teljesíthetem azt a vállalásomat, hogy önöket folyamatosan tájékoztassam és bevonjam ebbe a folyamatba. Az ajánlásunk alapos konzultáció eredménye volt, amely minden érdekelt fél hozzászólásait és agályait figyelembe vette minden szinten, mind az európai, illetve karibi és afrikai, illetve csendes óceáni partnereink részéről. Az EU AKC parlamenti gyűlés Haitin zajlott decemberben, és hétfőn a tanács ülésén is részt vettem a főképviselő társaságában. A tagállamok egyetértettek abban, hogy ez egy nagyon jó kiindulási alap. Figyelembe véve a jó együttműködésünket, mostanáig bízom benne, hogy önök úgy fogják találni, hogy a javaslataink közel állnak az önök véleményéhez. Úgy gondolom, hogy egy ambiciózus javaslatot fogadtunk el, amely lefekteti az utat egy modernebb és célzottabb politikai partnerség felé, hasonlóan ahhoz a széleskörű keret megállapodáshoz, amelyet már több régióval és országgal megkötöttünk szerte a világban. Azt reméljük, hogy ez a javaslat jobban tükrözi a jelenlegi valóságot, és Európának azt a törekvését, hogy hatékonyabb és felelősségteljesebb globális szereplő legyen a jövőben. A fejlesztésben a legerősebb szereplő kívánunk lenni. Az új globális stratégia az Európai Fejlesztési Konszenzusban is ezt írja le. A fenntartható fejlesztési célok kellene, hogy az új megállapodásunk középpontjában álljanak. Ez az új partnerség egy konkrét példája annak, hogy Európának az a szándéka, hogy a 2030-as napirend megvalósításában élen járjon. Tudjuk, hogy afrikai, karibi és csendes óceáni partnereinkkel közösen egy valódi váltást tudunk végrehajtani ott, ahol az érdekeink találkoznak. Ahogy azt a párizsi klímatárgyalásokon is bizonyítottuk, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, mélyebb politikai párbeszédre van szükség minden területen, és minden célkitűzés esetében, amelyet az új megállapodás magában foglal. Konkrét és közös kihívásokat és érdekeket kell megosztanunk egymással, ami azt jelenti, hogy a szegénység eltörlése gazdasági növekedés és beruházás, béke és biztonság, mobilitás és migráció területén új eredményeket kell felmutatnunk. Ahogy Neuser képviselő jelentése is kimondja, ehhez egy új kapcsolatra lesz szükség, egy valódi egyenlő felek partnerségén, partnersége alapján. És ez túl kell, hogy mutasson a donor és kedvezményezett kapcsolatán. Számos partnerünk közepes jövedelmi országá vált, ami az együttműködés új formáit eh, teszi szükségessé. Szeretném a rendszeresebb párbeszédet támogatni az ennek legmegfelelő eh, formátumban, eh, helyi, regionális vagy akácsi szintű formátumokban. A civil társadalom szerepe, ideértve a parlamenti képviselőket és a magánszektor képviselőit, meg kellene, hogy erősödjön. Annak érdekében, hogy magas szintű vállalásokat tudjunk tenni, biztosítom a partnereinket és a parlamenti képviselőket, hogy jogilag kötelező érvényű keretbe kellene foglalni a közös utat. A többoldalúság a Európa DNS-ében van kódolva, és ez teszi felelős és megbízható globális szereplővé Európát. Ez a szilárd alap fogja megőrizni közös értékeinket, alapelveinket és célkitűzéseinket, miközben rugalmasságot ad ahhoz, hogy célzottabb megközelítést alkalmazzunk a regionális jellegzetességeknek megfelelően. Ez az új struktúra figyelembe fogja venni a regionális dinamikákat és szereplőket. Így a a központot a regionális partnerségek fogják majd alkotni saját kormányzati struktúráikkal. Afrika esetében a jövőbeli regionális partnerségnek tükröznie kellene az egy Afrika megközelítést, emellett tiszteletben tartani a társulási megállapodásokat, amelyeket az, év, az észak-afrikai országokkal már megkötöttünk. Tisztelt képviselők, figyelembe véve, ezt a rövid összefoglalót, amit most előadtam. Bízom benne, hogy egyetértünk az összes alapvető irányban. Ami a partnerség értékének kérdését illeti, ezen túl modernebb, felelősségteljesebb és valódi partnerségé kell ezt tenni, közös érdekeink, céljaink és értékeink megőrzése mellett. A prioritások és a párbeszéd kell, hogy az együttműködés alapját adják. És a felelős és megbízható Európai Unió együttműködve az AKC partnerekkel meg tud felelni a jelenlegi globális kihívásoknak, és élni tud a lehetőségekkel. Ezeket a javaslatokat alaposan meg fogjuk vitatni a tagállamokkal a következő hónapokban, és azt célozzuk, hogy a tárgyalási mandátumról májusig meg tudjunk állapodni. Érdeklődve várom az önök hozzászólásait, kérdéseit, és kérem az önök folyamatos támogatását és együttműködést. Köszönöm. Thank you, thank you very much, Köszönjük szépen, köszönjük ezt az áttekintést. Azt hiszem, sok hasonlóság van a között, amit ön javasol, és amit megszavazott a parlament. Most pedig a jelentéstevő Norbert kapszót. Köszönöm szépen, Linda. Köszönöm szépen, biztos úr. A tanács irányelveinek a bemutatását. Nem szeretném ismételni mindazokat a pontokat, amelyeket említett. A szakbizottság a, egyetért a, a, a legfontosabb pontokkal, e, hiszen ez egy egyelőri értékű megállapodás, ennek eh, stratégiai platformá kell válnia. Most van esély arra, hogy a bolgár soros elnökséggel, hiszen tegnap a következő fél évnek a prioritásait mutatták be, azt hiszem, hogy eh, nagyszerű alkalom, hogy velük együtt működhetünk, hiszen elkötelezték magukat a kotonú megállapodás nyomon követésére és folytatására. Ön említette, hogy a fenntartható fejlesztési célok állnak a központjában ennek a kérdésnek, az AKC országokkal való együttműködésnek. Nagyon sok lehetőség van a, ebben a megállapodásban, hogy e mindezeket érvényre vigyük majd az, egy, az ensz együtt és az éghajlatváltozási cégekkel együtt. Nagyon fontos a politikai párbeszéd megerősítése, és azt hiszem, hogy a parlamenti képviselőknek is közbe kell lépni, hiszen a közös parlamenti közgyűléssel nagyon jó tapasztalataink vannak. Nyilvánvalóan mindkét oldalnak javítania kell a helyzeten, de ez a fajta eszköz fontos, különösen a civil társadalomnak a szerepe. Ez a párbeszéd az utóbbi években nagy előrehaladást tett, különösen az emberi jogok területén. A kotonói eh, megállapodás folytatásánként egy kötelező keretet kell létrehozni, meg kell erősíteni az új struktúrát, és a három különböző régiónak nagyobb felelősséget kell biztosítani együtt az észak-afrikai országokkal. Ezt az Afrikai Unióval együtt fedjük le, mert bizonyos tag, tagállamok úgy látták, hogy egy párhuzamos struktúra van a, a, a mert nem tartoztak bele az észak-afrikai országok. Végül pedig szeretném hangsúlyozni a parlamenti képviselőkkel való együttműködést. Azt hiszem, hogy együtt a tagállamokkal egy jó megállapodást tudunk kötni. Köszönöm szépen a legtöbb pont, amit említett, a szakbizottság döntéseivel párhuzamosak. Köszönjük Norbert! Most pedig eh, Adam Seinfeld következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Bardzo się eh, eh, cieszę z tej dyskusji. Nagyon örülök ennek a mai vitának, mégpedig azért, mert itt egy nagyon fontos témáról van szó. Ez egy alapvető jelentőségű téma az EU számára. Itt ugyanis a mi tapasztalatainkról van szó az EU-n kívüli fejlesztés támogatás vonatkozásában, de nem gazdasági társadalmi fejlesztésről van itt szó csupán, hanem a politikai fejlesztésről is, a demokrácia kiterjesztéséről, a politikai rendszerek megszilárdításáról, az emberi jogok tiszteletben tartásáról, az esélyegyenlőségről, a nemek közötti egyenlőségről, és a többi. Az Európai Unió kétségkívül az a szereplő, amely ezen a területen vezető szerepet játszhat. Amikor ilyenfajta civilizációs vívmányokat ö, ö, ö, elterjesszen úgymond a világon. Ugyanakkor, ami az EU-LKC megállapodás végrehajtását illeti, az a tapasztalatunk, hogy nagyon nehéz világosan mérhető célokat elérni. És itt ugye hosszú időtartamokról van szó, akár egy tíz éves periódusról is. Tehát itt nem lehet az egyik napról a másikra learatni ennek a munkának a gyümölcseit. Abból kell tehát kiindulnunk, hogy az eszközöket is ennek megfelelően kell kialakítani hosszú távú vállalkozás ez, amely mindez ideig szerény eredményeket hozott. Itt tehát nem csupán kozmetikázásra, apró változtatásokra van szükség, hanem alapvető változásokat kell végrehajtani. Ezért tetszik nekem a biztos előadása. Eddig ugyanis hiányzott az alapvető változás, az alapvető mentalitás váltás ezen a területen. A 2018-as évben még inkább emlékeztetnünk kell arra, hogy mennyire fontos téma ez. hogyha ez az az év, amikor megemlékezünk az első világháború lezárásának évéről, aztán az erőszakos konfliktusokról, amelyek az egész világot sújtották, több millió ember veszítette az életét ezekben a konfliktusokban, és ez fejlesztési, fejlődési különbségeket is hozott, eredményezett kontinensek, országok, régiók között nagyon sok ellentét, egyenlőtlenség van a gazdasági, társadalmi fejlődés között, de gyakran gyűlölethez, erőszakhoz, rasszizmushoz vezetnek a politikai rendszerek különbségei is, vagy akár harcos fegyveres cselekményekhez, konfliktusokhoz is. Támogatom tehát ezeket a tárgyalási iránymutatásokat, amelyek itt bemutatásra kerültek az elkecsi országokkal, mert Valóban különbséget kell tennünk, differenciálnunk kell a különböző elkecsi régiók között, nem lehet az összeset egy kalap alá venni. Afrika vagy a csendes óceáni térsége más és más problémákkal küzd. Ezen kívül az a véleményem, hogy a 2020-as évtől kezdődően a súlypontot egyre inkább a hatékonyságra kell helyeznünk majd. egy kicsit provokatív megfogalmazásban ne folytassunk mindig köldök nézést, a történelemnek már változnia kell. Minden európai országnak vannak sötét fejezetek a történelmében, és sokaknak rossz lelkismeretük is van akár és ennek következtében bizonyos liberális megatartást tanúsítottak bizonyos országok támogatása vonatkozásában, gondolok itt az európai országok egykori gyarmatországaira. De ugye ez a 40 éves tapasztalat azt mutatja, hogy a lágyszívűség nem hoz mindig eredményeket, és nem támogatja valóban a fejlődést ezekben az országokban. Tehát keményebb követelményekre van szükség, és a segélyt vissza kell vonni, vagy fel kell függeszteni, hogyha az adott ország nem teljesíti a követelményeket. És itt nem infrastruktúráról vagy gazdasági követelményekről beszélek elsősorban, hanem a politikai célokról elsősorban, mindarról, ami az értékeinkkel, a politikai rendszerünkkel összefügg, amely az Európai Uniót valóban összetartja. Hiszen Európa értékközösségre épül, nem csupán pénzügyi kritériumokon nyugszik. Fontos persze a pénz, de ez elveszíti értékét, hogyha nem alapul valódi értékközösségen. Tehát a jogállamiság, az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség döntő jelentőségű, ez alapvető jelentőségű az általunk támogatni kívánt országok fejlődése szempontjából. Hogyha ezek az országok megsértik ezeket az orsz- ö, értékeket, akkor nem szabad őket támogatnunk. Nem lehet azt mondani, hogy persze tovább fizetünk, hiszen ők segítségre szorulnak. Persze a humánum kell, hogy vezessen minket, de itt ezek a segélyek nem az emberekhez, a közemberekhez kerülnek közvetlenül, hanem gyakran diktatórikus rezsimekhez, akik visszaélnek ezen pénzekkel, hogyha mi túlságosan látszívűen, engedékenyen lépünk fel. Mindenképpen megfelelő feltételeket kell támasztanunk, és fenyegetéssel kell élnünk, hogy visszavonjuk ezeket a segélyeket, hogyha az adott ország nem felel meg a követelményeknek, sőt, akár visszafizetést is követeltünk bizonyos esetekben. Elnök asszony, tehát tetszik nekem a biztos úr által megfogalmazott vízió. Biztosítani kell azt, hogy az EU feltételeket kössön a segítségnyújtáshoz. Köszönöm. Um, Köszönjük szépen. Szeretném üdvözölni a gambiai parlamenti képviselőt és alkalmazottait kedden nagyon gyümölcsöző találkozót tartottunk egy óra alatt a belső demokrácia kérdéséről, és biztos úr, ezek a parlamenti képviselők mind nagyon lelkesek, és a kotonai megállapodásról is beszéltünk, hogyha valaki a delegációk tagjai közül szeretne egy pár szót szólni, akkor nagyon örülnénk neki. Ugyanakkor a négy hozzászólás van még. Charles Görenz. Igen, elnök asszony, én is szeretném üdvözölni a gambiai parlamentbeli kollégáinkat, valamint Mimica biztos urat is, aki bevezette a vitát a Kotonú egyezmény utáni időszakra vonatkozóan. Itt néhány pontot ki kell em, elem, emelni, ez az egyezmény egy más perspektívában helyezkedik el, mint amit 20 évvel ezelőtt megtapasztalhattunk. Jelenleg az USA visszavonul a multilaterális egyezményekből, és felmondja ezeket az egyezményeket, mi pedig Európai Unió szintén meggyengülünk azáltal, hogy Nagy-Britannia kiválik az EU-ból. Tehát ezen két elemre figyelemmel kell lennünk. Az EU mindig is nagyon ragaszkodott a multilaterális megközelítésmódhoz. A szerepünk tehát egyre fontosabbá válik, ugyanakkor a forrásaink megszűkülnek ami a fejlesztési segélyt illeti. Aztán új szereplők is fellépnek, Kína, India, amelyek jelen vannak Afrikában, és teljesen más feltételeket támasztanak, mint mi. A miénk elég szigorú feltételrendszer, a 9-es cikkre utalok, amely megállapítja a leírt szövegek közötti ö, ö, távolságot, és a szankciókkal foglalkozó cikkre is. Tehát nekünk szigorúbb feltételeink vannak, még más szereplők nem ennyire ö, szigorúak. Az elmúlt évek során megtapasztalhattuk, hogy több ország is visszavonult a Nemzetközi Büntetőbíróságtól, Noha ez is szerepelt a 2020-as politikai megállapodásban, ez egyfajta tendencia, remélem, hogy csak átmeneti, ugyanakkor nyugtalanít minket. Aztán itt van egy új elem, van vagy egy tucat ország, amelyek gazdasági teljesítménye meglehetősen meglepő, gazdasági fellendülést élnek át. Hát az egyenlőtlenség nem csupán az LKC országokat sújtó jelenség, ez Európában is létezik, akkor tehát mit is tegyünk? Ön azt mondta, hogy ki kell igazítani ezt a megállapodást az új helyzethez, ugye öt pontot kiemelve. Elfelejtettem azt megemlíteni, hogy egyes régiókban nagyon erős a demográfiai növekedés az LKC térségben és ez kijött az elkecsi országokra, de vajon az EU kész -e ezen probléma kezelésére arra, hogy válaszokat adjon azon elkecsi országoknak, amelyek ezt kívánják. kész -e arra, hogy egységes szereplőként lépjen fel ezen a területen. Amikor ígéretekről van szó, akkor 28-an vagyunk együtt, amikor ezeket be kell tartani, akkor akár 20-15-en vagy 10 maradunk csupán. Ugye itt egyes országok nevetséges álláspontot foglaltak el a nemzetközi kapcsolatokról szóló vitában, vagy a fejlesztési politikáról szóló vitában. Az én pontos kérdésem a következő. Vannak-e országok, amelyek ellenzik azt, hogy bizonyos témákkal foglalkozzunk? ezen viták keretében? Vannak-e tabu témák? Ha igen, melyek ezek? És melyek azok az országok, amelyek ellenzik, hogy előrelépjünk bizonyos területeken? Ugye itt a demográfiai növekedés kapcsán, kapcsán vannak olyan országok, amelyek ellenzik ezt a témát, nem akarnak erről beszélni, ez elfogadhatatlan az Európai Fejlesztési Szakbizottság szintjén döntöttünk bizonyos témákról, ehhez ragaszkodni kell, és egymás között le kell folytatni a vitát ezekről a kérdésekről. Szerintem nincsenek tabuk. Ugye itt nem szabad, hogy egyes EU-s tagállamok nyomására bizonyos témákról ne folytassunk vitát. Tehát nagyon őszinte vitát kell erről folytatni. És az utolsó elem, néhány éve megfigyeljük ezt a jelenséget, látjuk, hogy bizonyos elkácsi régiókban, különösen Afrikában, mégpedig a nyugat-afrikai országok gazdasági közössége térségében a bizottság segítségével létrehoztunk egy olyan rendszert, amely az EU működésére épül nagyon erősen. Mi is történik itt a gyakorlatban? Azt állapíthatjuk meg mégiscsak, hogy ugye itt mindenkit arra ösztönzünk, hogy a regionális dimenziót erősítse, a nemzetállamok gyengeségét szüntesse meg. Tehát van egyfajta akarat erre, de még sincs elég eredmény. És ez kapcsolódik az olyan országok integrációjának kérdéséhez, mint Marokko, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom. Az LKC keretében ezen országokhoz hogyan viszonyulunk? Ugye én értettem az ön szendéket, hogy tegyük, vegyük figyelembe ezeket az országokat, ezt a valóságot, ezek el, egyre stabilabbá válnak. Aztán Afrika Kában a ö, kábítószerkereskedelem, az emberkereskedelem, a kereskedelmi forgalom. Ezek a jelenségek ö, léteznek. Mi itt mesterséges határokat vonunk Észak-Afrika és a szubszaharai Afrika között. Észak-Afrikát tekintve, az AKC országokat tekintve nem egyszerű ez a rendszer egyes elkecsi országok az EU működésmódja felé orientálódnak, és fontos, hogy ezeket a tényeket is figyelembe vegyük, amikor kialakítjuk az LKC országok jövőbeli szerkezetét. Köszönjük, köszönjük. Sokkal rövidebb leszek, mint az előttem szóló. Biztos úr, köszönjük, hogy eljött ide. Tudja, hogy a frakciónk tovább szeretett volna mondani a megalapodás modernizációjában regionális specifikációkra szeretett volna kitérni, de így is nagyon hasznos. Amikor az EU DNS-éről szól, és pedig, hogy ez egy szabály alapú megközelítés, akkor nem szabad elfeledkezünk arról, hogy nem voltunk nagyon sikerülek a kotonó megállapodásban, hiszen az emberi jogok kérdése nagyon sok országgal kapcsolatban nagyon irritáló és érzékeny kérdés volt a partnerországok számára. Épp ezért hatékonyabb megoldásokat kell találni, hogy az ilyen érzékeny területeken is kötelező érvényű megállapodásokat kössünk. A bizottság hangsúlyozza most a civil társadalom szerepét. Ugyanakkor hogyan tudjuk a civil társadalmat bevonni a, a a döntéshozatalba. Néhányan részt vettünk az abidzsáni csúcson, és láthattunk, hogy a bizonyos afrikai országok nagyon is vonakodtak attól, hogy még akár egy üzenetet kapjanak a civil társadalomtól. Ön azt mondta, hogy lesz májusra egy tárgyalási mandátum, ez nagyon hasznos lenne mind a bizottság, mind a szakbizottságunk számára, hogyha ebben a vitában részt vehetnénk, mert logikus, hogy ebben az irányban mozduljunk el az Európai Parlamentnek, ugyanis megvan a saját kompetenciája ezen a területen, a nemzetközi megoldások utolsó fázisában van neki is joga a döntéshez. A, a, szabály, a szomszédos országokkal való kapcsolatok területén lehet-e ösztönözni a további reformokat, amelyek további fejlődést biztosítanának. Egyet értek Görens korrigával. Elnök, Schaffhäuser úr. Mikrofont kérünk. Különböző észrevételem lesznek, rövid leszek. Először is támogatom a multilateralizmust. Azt hiszem, hogy sokkal erősebben kell támaszkodnunk az ENSZ biztonsági tanácsára és a nagyállamok szerepére. Amikor a multipolarizmusról beszélünk, akkor gondoljunk Franciaországra, Kínára, az USA-ra, Oroszországra, amely jelenleg Közép-Afrikában jelen van. Furcsa, hogy nincs katonaság a helyszínen, illetve nincsen tudatában ennek az új hatalmátvételi ténynek. Aztán ott vannak a csődöt mondó államok, a kudarcot vallott államok, Szingapúr akár, vagy Kína sem minősülhetnek demokratikus országoknak, ugyanakkor akkor fejlesztették az országokat, van középosztály, és lassan, lassacskán kialakul a demokrácia. Legyünk óvatosak a szankciókkal, amelyek különösen a lakosságra irányulnak, nem pedig a kormányra, hiszen a kormány mindig rendelkezik elég forrásra, hogy ebből kilábaljon a megszorításokból. A mi segítségnyújtásunk nem működik szerény eredményeket hoz. 30 év tapasztalat után a fejlesztési segély területén az Európai Együttműködés Tudományos Intézet elnökeként, vagy akár az Afrikai Decentralizált Együttműködés felelőseként ugye mindig egyre több segélyt kérünk, Hogyha viszont az, ez az út, ez az eljárás nem ö, eredményez vagyonozást, akkor, vagyonosodást, akkor ez nem vezet sehova. Ugye gyógyszereket kérnek, egyre több gyógyszert adunk, itt a víz problémáját, ha nem rendezzük. Ö, akkor ugye közegészségügyi problémák adódnak, és egyre több és több, vagy újra és újra gyógyszerekre lesz szükség. Hogyan lehet jólétet teremteni egy nagyon bonyolult környezetben? Számomra, ugye én szakmai szinten nekem nincs veszteni valóm, de szerintem ugye itt Közép-Afrika vonatkozásában demokratikus választások zajlanak, demokratikus országokról beszélünk, és az EU a fő donor. Ha nem sikerül fejlesztési logikát kialakítani, akkor mindig csak az állandó segélyekért apeleló országok függőségében maradunk. Ott van a fejlesztési alap például, ez egy jó kezdeményezés, ezt támogatni kell, de a fő hiba, és ezt szeretném megismételni, az, hogy a hatóságokon kívül ö, hajtottuk ezt végre, állam nélkül nem lehet fejlesztést elérni. Tehát, hogyha csak az NGO-knak akarunk eszközt létrehozni, vagy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségeknek, és higgyék el, ezeket ismerem, és nem volt ez sikeres az az út, akkor ahhoz mindenképpen az államot, a köztársaság elnökét kell bevonni. Én eszmét cseréltem, vagy két hete ebben a témában az érintettekkel. Eltűnhet a fejlesztés segítségnyújtásunk, de hogyha pontos projektek vannak. Van egy koordináló bizottság, az egészségügy, az élelmezés, az egészségügy biztonság, élelmezés biztonság, a fejlesztés biztonság kérdéseivel kapcsolatosan. És hogyha van egyfajta kettős kulcs a kormány felé, ugye pénzügyi dolgokról beszélek, hogy a forrásokat fel lehessen szabadítani, tehát, hogyha teljes az átláthatóság, mert az összes szereplőt, a kormányzati, nem kormányzati szereplőket egy tárgyalasztal köré ültettük, és hatékonyan koordinálunk, Ugyanakkor az állam szintjén cselekszünk, amely továbbra is központi szerepű, hiszen állam nélkül és a lakosság támogatása nélkül nem lehet fejlesztést megvalósítani, akkor lehet ezt a folyamatot beindítani. A jelenlegi eszközeink ezt nem teszik lehetővé, tehát ezeket az eszközöket módosítani kell, ki kell igazítani, az új kezdeményezések jók. Itt pontos műveleteket kell végrehajtani, és így lehet ki lában ebből a padhelyzetből a különböző országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt ö, még meg kell ma beszélnünk a, a költségvetés támogatást is. Kösz... Jó, örülünk, hogy itt láthatjuk. Köszönöm szépen. Biztos úr, én szeretnék panaszt emelni egy olyan témát illetően, ami sok hosszú idején nyoma ezt az egyfajta fiktív segítségnyújtást Tehát itt mi nem utaljuk át a teljes összeget, amelyet fejlesztés segélynek címzünk, és ennek következtében Afrikában, ugye itt az AKC országokról is beszélek, itt azt mondják ők, hogy mi komplikáltuk ezeket a dossziékat, azért nem tudunk elmenni a végsőkig, nem tudjuk felszabadítani a forrásokat, például az Európai Fejlesztési Alapot illetően. Ez az EU költségvetéséből táplálkozik. Itt fel kell szívni ezeket a forrásokat, amiket mi mobilizálunk itt van ez az Európai Uniónak az angol száz karaktere. Itt persze közpénzekről van szó, és garanciákra van szükség, ugyanakkor a frankofon régiók elnökeként, ugye itt 200 régióról van szó 28 országban, egyes partnereinknek nincsenek megfelelő kapacitásaik közigazgatási szinten, hogy ezeket a dossziékat ki tudják alakítani, el tudják készíteni és ennek pénzügyi következményei, vannak további következményei. Nagyon fontos tehát, hogy a források egy részét a partnerek képzésére fordítsuk, annak érdekében, hogy ők maguk ezeket a dossziékat el tudják készíteni, és az európai delegáció partnerei lehessenek, és így lassacskán, én ezt láttam a saját szervezetemben, egyre több dosszi jöhet létre, amelyek beteljesítik a küldetésüket. Ugye persze a feltételek is fontosak, de itt amikor képzésről beszélek, akkor itt nem a parlamenti képviselők képzéséről van szó, hanem a tisztviselőkéről, akik ezeket a dossziékat készítik. Tehát itt mindenféleképpen magas minőségű köztisztviselőket kell képezni ezen országokban, és persze azt is tudnunk kell, hogy a közpénzek valóban azon projektekre irányulnak-e, amelyekről mi itt beszéltünk. Thank you very Köszönjük szépen. Ez volt az utolsó parlamenti képviselő kérdése. Most Jai Kumba Zsájtei, Zsájteinek adom meg a szót hogy reagáljon arra, amit hallottok, vagy pedig bemutatja a delegációt. Az öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy meghívott bennünket. Nagyon hálásak vagyunk, érte az egész delegáció nevében mondom ezt. A gambiai nemzetgyűlés tagjai ők. Nagyon sok tapasztalatot és információt gyűjtöttünk, és mindannyiunk számára alkalom volt, hogy különböző országok különböző szempontjait láthassuk olyan kérdésekben, mint fejlesztés, fejlesztési segítség, a migráció. Mindezek az információk nagyon hasznosak lesznek számunkra, amikor visszatérünk haza. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, hogy engem választottak ki, az egyetlen női képviselőt, hogy én itt felszólaljak. Szeretném bemutatni, hogy a demokráciát illetően hol, honnan származik és meddig jutott el az országunk. Nagyon sok hangsúlyt fektetünk ugyanis erre a kérdésre. Mindannyian tudjuk, hogy Gambia most zárt le 22 év diktatúrát, és az, e, az EU-val e, való kapcsolatunk e, a, az emberi jogi kérdések miatt indult el, mert ezért küldtek egy képviselőt. Már a Nemzetgyűlés felállított Gambiában egy emberi jogi bizottságot, ez most történt meg először, egy igazság és megbékélési bizottságot is felállítottunk, hogy a, a múlt eseményeivel, eseményeit eh, feldolgozzuk egy alkotmányos felügyeleti bizottságot is felállítottunk, hogy egy új alkotmányt alkossunk, amely az emberi jogokat biztosítja a gambiai állampolgároknak. Az új kormány az emberi jogok és a demokrácia mellett kötelezte el magát, és szeretnénk, hogyha ez az új demokrácia örökké tartana az országban. A segítségnyújtást illetően az EU volt a legnagyobb partnerünk. 2017-ben, amikor a kormány felállt, akkor a költségvetési támogatást kaptunk az Európai Uniótól, és ezzel sikerült talpra állnunk. Mert az új kormány egy összeomló gazdaságot örökölt. A költségvetés nem volt reális, és az egyik feltétele a támogatásnak az volt, hogy felülvizsgáljuk a költségvetést, és lejjebb farogjunk belőle, és reálissá tegyük. Ennek hála az ország túlélte ezt az időszakot, és újra talpra állt. A a, a fejlesztési támogatást illetően Gambiában most tartottunk egy interparlamentáris migrációs bizottsági ülést. A különböző országok különböző nézeteket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Gambiában 99%-a a migránsoknak 15-től 25 éves fiatal és az oka a migrációnak e, a gazdasági migráció. Hiszen ahol szegénység vagy, mindegy, hogy milyen minden, milyen törvények vannak, az emberek elindulnak. Tehát az afrikai országoknak fejlődnie kell. Ezek alulfejlett országok, és amíg ez marad, addig a migráció tovább folytatódik. Afrikának őszintén szembe kell nézni ezzel a problémával. Hogyha nem segít a nekik nyújtott támogatás, és nem olyan régen vitattuk meg az európai beruházási tervet. Azt hiszem, hogy ez meg fogja változtatni a támogatás módját. És ez lesz az egyik módja, ahogy lássuk az eredményét a segítségnyújtásnak, a támogatásnak ezzel az új beruházási tervvel. Tehát meg kell látnunk, látnunk kell, hogy mit kapunk, eh, e, e, mit tudunk létrehozni ebből a segélyből. Hiszen az afrikai országok már régóta újra és újra kaptak eh, segélyeket, de nem láttuk az eredményeket. Tehát Afrikának és Afrikának együtt meg kell találni a jobb módját annak, hogy az új segítségnyújtás hogyan tud jobb eredményeket létrehozni. Jelenleg a Gambia egy olyan ország, ahol nem nincsenek nagy, jelentős természeti erőforrások sok. Épp ezért szükségünk van segítségre az EU-tól, hogy megtegyük azt, amit meg kell tennünk. Most van először egy nemzeti fejlesztési terv, és ez lesz az ország általános fejlesztési politikájának része, és ennek a nemzeti fejlesztési tervnek megfelelően kell a kormánynak működni, az egészségügy, az fiatalok eh, megerősítése, az oktatás, mezőgazdaság és az infrastruktúra területén e, kell dolgoznunk. Ezek a prioritások, és ha ebben kapunk e, segítséget, akkor e, talán sikerül ennek a megvalósítása. Megvizsgáltuk a költségvetést, és láttuk, hogy 200 millió minden költségvetési területésről, területéről át lett csoportosítva az egészségügyi költségvetésre, hiszen közel, különben ez összeomlott volna. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy minden segítség sokat jelentene számunkra. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, és reméljük, hogy Gambia és az EU között továbbra is nagy lesz az együttműködés. Köszönöm. Well, I want to thank you very Szeretném megköszönni önöknek, eh, hogy idejöttek és megosztották a gyakorlati tapasztalataikat, mert eh, itt eh, beszélnek sokat a kollégák a költségvetési támogatásról, mm, de önök most beszéltek nekünk a valódi körülményekről, a helyzetről, hogy mit ér el a mi támogatásunk. És itt vannak feltételrendszerek is, és Ön elmagyarázta, hogy amikor az emberi jogokkal és a demokráciával probléma volt, akkor az Európai Unió cselekedett, és felfüggesztette a támogatásokat. De most már ez sikerült, és a legjobbakat kívánom önöknek a munkájukban. Megkérdeztek, hogy mit teszünk mi itt. Itt van velünk a, a biztos, és beszélünk a kotonói megállapodásra való tárgyalási felhatalmazásról, és a miniszterek fognak majd erről tárgyalni és mi is beszélünk erről. Tehát a találkozónkon erről is volt szó. Most a biztosnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésre. Köszönöm szépen. És köszönöm tisztelt képviselők az értékes hozzászólásokért, a támogatásért és az iránymutatásért, ami segíteni fog nekünk az Európai Bizottságban és ez nagyon fontos részét képezi a folyamatnak, amikor a tárgyalásokra kerül majd a sor. Először a végleges tárgyalási mandátumot fogjuk meghatározni, utána pedig a Kotonó utáni időszakról fogunk tárgyalni. És valóban a parlamentnek megvan a maga igen fontos szerepe, hiszen ők adják meg a végleges jóváhagyást a megállapodásra, tehát ennek így keresztül kell menni a parlamenten, de én nem csak akkor szeretnék a parlamenthez ellátogatni, amikor 2019 végén lesz majd egy végleges szövegünk a kotonai utáni megállapodásról. Én szeretnék eljönni ebbe a szakbizottságba, és a parlament más egységeihez is az egész folyamat alatt, annak érdekében, hogy megkapjam ezt az iránymutatást, ami számomra nagyon-nagyon fontos. És igen, teljesen egyetértek azzal, hogy ma egészen más kilátásokkal szembesülünk az AKC és az Európai Unió közötti politikai és együttműködési keretek meghatározásakor a 2020 utáni időszakra. Most már itt vannak a fenntartható fejlődési célok, megvan Európában is a saját globális stratégiánk és a napirendünk, és ezek mind olyan dokumentumok, amelyek eh, első alkalommal törlik el a régóta fennálló megosztottságot a fejlődő és a fejle, fejlett országok között, a donor és a támogatott országok között. A fenntartható fejlődési célok minden országra és eh, minden emberre vonatkoznak a világon. Ezért a mi kotonói utáni eh, keretegyezményünk és a megállapodás az alkácsi országokkal szintén fontos, hogy tükrözze ezeket az eltérő kilátásokat. És meg kell tennünk mindent, amit csak tudunk, hogy ez tükröződjön a mindenen átívelő közös részében is a megállapodásnak, illetve hogy ez a regionális pillérekben is megjelenjen. Ezek tükrözik az egyéni jellegzetességeket a megállapodáshoz képest. Ez tehát az a struktúra, amit mi javasolunk. Ez tehát egy átfogóbb részből állna, amely megőrizné a kotonui akit az akácsi kapcsán, tehát a jogilag kötelező érvényű intézkedéseket, a közös értékeinket, szabályainkat, úgyis, mint a jogállam, a jó kormányzás, az emberi jogi megközelítések. Ez tehát az a fontos aki, ami a katonai megállapodásban már szerepel, és nincs szükség arra, hogy más, homályosabb vagy kevésbé jogilag kötelező szabályokat határozzunk meg. És három konkrét pillér is csatlakozik ehhez, ami tükrözi azt, hogy a fejlesztésben a valóság és a szükségletek, illetve a cselekvések a három akácsi régióban hogyan alakulnak. És azzal is teljes mértékben egyetértek, hogy együtt kell működnünk azon, hogy a legjobb, leghatékonyabb módját találjuk meg a munkának, és hogy frissíteni tudjuk a politikai párbeszédünket kétoldalú szinten a partnerországainkkal, és regionális szinten is politikai párbeszédet kellene folytatni a katonai megállapodás jelenlegi nyolcadik cikke alapján. Ez fontos ösztönzője lehet az értékek megőrzésének, az emberi jogi intézkedések biztosításának, és ez fontos része a fejlesztési együttműködésnek. Egy részről frissíteni kell a politikai párbeszédet, másrésztről pedig egy még egyértelműbb határt kell meghúzni a jelenlegi 96-os cikkhez képest, amely a szankciók felfüggesztéséről beszél, amikor a politikai párbeszéd nem vezet konkrét és jó eredményekhez. Tehát fontos, hogy a politikai párbeszéd valamint a 96-os cikk között egyértelmű határokat találjunk, és ezek mentén döntsünk a szankciók bevezetéséről. A feltételrendszer a jogokon alapuló megközelítés, illetve a fejlesztési programok a kotonói megállapodás utáni időszakban szintén alkalmat nyújt arra, hogy a többet többért megközelítést tudjuk alkalmazni. Erről is beszéltünk már korábban. Ez is a regionális pilléreken alapul. Tehát ezért nagyon remélem, hogy néhány hónap múlva, vagy legalábbis ennél nem több idő elteltével, a tagállamok meg tudnak állapodni májusig a tárgyalási felhatalmazásban, és utána el tudjuk kezdeni a tárgyalási szakaszt az AKC partnereinkkel. És szeretném még elismételni azt, amit már nagyon sokszor mondtam, hogy ennek nem szabad egy hagyományos tárgyalási folyamatnak lennie. Ez inkább egy folyamatos párbeszéd kellene, hogy legyen a partnerek között arról, hogy hogyan lehet a lehető legjobb módon modernizálni a politikai politikát, a fejlesztést, a kereskedelmet és a gazdasági kapcsolatokat. Tehát erről van itt szó, és ebben várom az önök részvételét az egész folyamat során. És szeretnék csatlakozni még a tisztelt képviselőkhöz. És üdvözlöm a gambiai parlamenti képviselők jelenlétét is. Nagyon fontos pillanat ez, amikor megerősíthetjük politikai és fejlesztési támogatásunkat az új Gambia felé. Itt tudunk közösen dolgozni, és megerősíteni, ösztönözni a közös munkát. Gambia részvétele a kotonói utáni keret megállapodási tárgyalásokban szintén nagyon várt fejlemény, a mi részünkről, és várjuk azt is, hogy más kérdések is egy megfelelő vágányra kerüljenek, akár a gazdasági fejlődés Gambiában, akár a migráció okainak kezelése. Gambia történelmi forduló ponton van, 22 évnyi autokratikus rezsim után. És míg a gazdaság és társadalmi változások nagyon jelentősek, a migráció, a biztonság és az energia területén azt gondolom, hogy a prioritás továbbra is a beruházás a munkahelyteremtés érdekében. Ez a fiataloknak segít. Ezen kívül a befogadó növekedés, ez segít abban, hogy elérjük a jólétet az országban. Az Európai Unió mindig készen állt arra, hogy támogassa és kísérje a nemzeti fejlesztési prioritásokat Gambiában. Én voltam az első hivatalos látogató Gambiában az új elnök hivatalának csak a második hete zajlott még akkor. És ez egy kiváló lehetőség volt arra, hogy újra megerősítsük politikai és fejlesztési támogatásunkat, és megvizsgáljuk a fejlesztési programok alakulását. És végül is ott leszünk, támogatni fogjuk a gambiai fejlődési projekteket, különösen azon eszközök esetében, amelyek a gazdasági növekedést támogatják a fiatalok számára történő munkahelyteremtésben, és ott leszünk a 2017-től 2020-ig tartó időszakban is. Több mint 325 millió eurót fektettünk ezekbe a programokba. Ez egy jelentős felemelése annak, amit a korábbi programban nemzeti bilaterális módon megállapítottunk. És ennek az 55-60 millió eurós költségvetési támogatás most Gambiának jut. Tehát ezért várom a közös munkát a gambiai hatóságokkal, és motiválni, ösztönözni szeretnénk más donorokat, hogy vegyenek részt ebben a támogatási folyamatban és megszervezünk egy donorkonferenciát eh, Gambiával eh, kapcsolatban, közösen eh, más nemzetközi közösségi donorokkal. Ez március végén, április elején várható. Tehát nagyon örülök az önök elkötelezettségének, hogy a parlament részéről támogassák ezt az új, demokratikus és nyitott gambiai utat, amely az összes fenntartató fejlődési cél eléréséhez vezet. Köszönöm szépen. Köszönjük, biztos úr. Köszönjük, hogy e, áttekintést nyújtott nekünk, és hogy Gambiával kapcsolatban is e, frissítette az ismereteinket. Mi is együttműködni várunk a gambiai partnerekkel. Tegnap e, megegyeztünk abban, hogy a kotonó megállapodás utáni időszakról majd egy állásfoglalást fogalmazunk meg, mielőtt ezt tanácsban tárgyalják. Köszönjük, hogy eljött, tudjuk, hogy rendszeresen el szokott jönni, és örülünk, hogy a jövőben is látjuk majd. Kedves kollégák, jön a 20-as napi rendi pont, az Európai Bizottság jelentése a költségvetés támogatásáról, tendenciák és eredmányok. Stefano Manservizi, az Európai Bizottság DEVCO főigazgatásának főigazgatója lesz az előadónk. A gambiai látogataink most mente, mennek el, de elmondták, hogy nem csak technikai segítségnyújtásra van szükség, hanem a parlamentnek a költségvetési támogatásában is kell segíteni, és adtak egy jó példát a modellre. Nagyon fontos a mi munkánknak is ez az eljelótól hallottuk ma délelőtt egy előadást a szociális védelem kérdéséről, és ott is hallottuk, hogy a költségvetés támogatás nagyon fontos a szociális védelem szempontjából, és a gambiai kollégák is azt mondták, hogy hogy a szociális védelmi rendszerek és a foglalkoztatási rendszerek fogják a fiatalokat abban segíteni, hogy a saját országukat fel építsék. Sajnos nekem el kell mennem az előadás második felében, felén, de most fogjuk ünnepelni a nők szavazati jogának századik évfordulóját az Egyesült Királyságban, ezért kell elmennem, ez egy fontos ünnepség. És akkor átadom majd az elnöknek a szót. De először kérjük Széfánó Manszevizit, hogy tartsa meg előadását. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és Gombiával kapcsolatban eh, valószínűleg pozitív benyomásuk volt, hiszen az intézményi, parlamenti, kormány eh, eh, kérdések valóban erre a vitára vezetnek. el, megtartom az előadásomat, és majd eszmecserét is folytatunk. Az első videán, és lesz több is, azt mutatom, hogy 13 milliárdos euró nyitott portfóliónk van, 90 ország vagy terület vesz részt ebben, és 265 költségvetési támogatási szerződésünk van. E, minden évben 1,8 milliárd eurót fizetünk ki, e, és a, ez elsősorban a szomszédainkat lát, e, jelenti láthatjuk a képen, hogy a régió ban a déli és északi és a nyugat és kelet-afrika társainkkal hogyan működünk együtt. Végül is jelen vagyunk a a költségvetésünk 40%-át költségvetés támogatásra költjük, hogyha figyelembe vesszük a szomszédságot is. Nos, akkor mik a kétoldalú megállapodások? Hogyha mind a földrajzi, mind a nem földrajzi, kétoldalú, regionális és más kapcsolatokra, ez 20%-ra csökken de ez a szám azért mégis a legjobban mutatja, hogy mekkora a költségvetési támogatási kiadás. Újabb számokat is mutatok, ezek a globális adatok, voltak először, most pedig háromfajta szerződésről beszélünk. Az egyik az SDG szerződés, tehát a fenntartató fejlesztési célok szerződése, a másik a szektor reform teljesítményi szerződések, a harmadik pedig az ez nem olyan régi, ez az állami és az ellenálló képesség növekvő szerződések. Tehát ez utóbbiban segítünk ezeknek az országoknak. Nyilvánvalóan ez a legnehezetes, legnehezebb, legkockázatosabb. Ugyanakkor mint politikai, például Afganisztánban, vagy más válságos országokban, és, kieg- és kiegészíti eh, a más közbelépéseket. Láthatjuk az ábrából, hogy a, az ágazati eh, reform eh, teljesítményes szerzetések foglalják el a legnagyobb részt. Hogyha és itt megint csak számokat fogok mondani, a teljesítményt illetően. A költségvetés támogatásnak a, az az értelme az, hogy az eredmények alapján fizessünk. Néha az a gondolat, hogy adunk a költségvetésnek pénzt, utána nincsen semmi lehetőségünk az ellenőrzésre. De most már abszolút nem ez a helyzet. Lehetnek különböző sikertörténetek, de mindegyik a teljesítményről szól, tehát mérjük, hogy mit teljesítettek. Tehát először is a belépési pont, tehát láthatjuk, hogy annak négy feltétele van, ennek az országnak be kell lépni a költségvetés támogatásba, egy hiteles és releváns politikát kell folytatnia. Aztán stabilitás irányú makroökonomiai szakpolitikákat kell foglalkozni. Lehet, hogy néha ismétlem magamat, de az, hogy tárgyalunk egy költségvetés támogatási szerződésről, az már magában foglalja, hogy milyen fontos lépéseket kell tenni. Lehet ezt államépítésnek nevezni, vagy jobb pénzügyi irányítást, átarányítást, vagy jobb irányítást, kormányzást és korrupció elleni harcot. A teljesítménnyel kapcsolatban azt is láthatjuk, hogy kombináljuk a belépési pontot a kifizetésével e, az alapösszegeknek. E, ez általában 30 százalék, ez pedig a teljesítményen alapul. Tehát, hogy milyen eredményeket érnek el a mutatókkal kapcsolatban. Hogyha tovább vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy én milyen mutatókra gondolok. Például a reformok, új közbeszerzési törven, az IT-rendszer, ez egyre fontosabb, a kapacitás növelése, ebbe beleérthető a technikai segítségnyújtás is, hiszen ezt is mérni kell. Aztán a, költségvetés elosztása is egy fontos teljesítménypont. Ez bürokratikusnak tűnhet, de amikor a kormány a parlament és a többi testület ellenőrzése alatt áll, akkor pontosan kell jelenteni, tehát számokat, itatokat is kell bemutatniuk különösen az oktatásban, vagy az egészségügyben. Tehát például, hogy hány iskolát építettük, vagy hány gyógyszert, vakcinát vettek vagy hányan iratkoztak be az iskolákba, vagy hány vállalkozást regisztráltak, vagy az audit jelentéseknek mi az eredménye. Ezek is nagyon fontosak. Például Mozambikban leállítottuk a kifizetéseket, a programokat még nem, de a kifizetéseket aztán akkor az adók kérdése is adómentesség is egy nagyon fontos kérdés. Ugyanis fontos a nemzeti forrásoknak a mozgósítása is. Ez nem egy előfeltétel, de ez generálja az általános szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az előző diákban mutattam az általános feltételeket, köztük a közfinanszírozás irányításában való előrelépését és a költségvetés átláthatóságát és felügyeletét, de hogyha ezen feltételek közül egyet nem teljesítenek, akkor már elegendő ahhoz, hogy ne úgy folyanak a dolgok, ahogy kellene. De hogyha a mutatók nem megfelelőek, teljesen nem felelnek meg a, a mutató relatív súlyának, akkor szintén nem fizetünk. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy rugalmas eszköz. Támogatja a politikai pár párbeszédet és a kapacitást. Tehát, hogy a kormány valóban követi ezt, amiben megállapítunk. Nos, mit mérünk? Tehát a hatékonysággal kapcsolatban mit mérünk? Tehát a reformokat méri, az eredményeket, hogyha azt látjuk, hogy 2016-ban 61 százalékát eh, eh, fizették ki a különböző területeknek, eh, de hogyha kell, akkor ezt csökkentjük, vagy nem fizetjük ki. A költségvetés támogatás tapasztalatunk szerint hatékony. Legalábbis ez a tendencia. Persze beszélhetünk arról, hogy ez hatékony -e, de mi úgy látjuk, hogy ez mint eszköz hatékony. Ugyanis ez az SDG végrehajtási erőfeszítéseket ösztönzi, javít a makroökonomiai és a közpénz irányítási tevékenységeken, és az üzleti környezeten is javít. Ezen kívül hozzájárul az inkluzív növekedéshez, a munkahelyek létrehozásához, a szegénység el az egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a békés társadalmokhoz, és foglalkozik a, az érzékenység, a sérülékenységnek az okaival is. Mindezek azt jelentik, hogy a jogalkotási eh, eh, eszközöket eh, mind a szervezeti eszközöket megerősítjük. Tehát, hogy a kérdés az, hogy például tud-e az ország fogadni beruházásokat, magánberuházásokat. Vannak még más megjegyzések is ezen a dián, hogy fontos, hogy az ország az harmonikus, harmonizál-e a nemzeti prioritásokkal. Most egy olyan ciklusba lépünk, ahol az országok magukévá teszik ezeket az országprogramokat, és így csökkentik az administratív ügyletek költségeit. Lehetnek persze problémák, de ezeket a problémákat a szakpolitikák értéke alapján próbáljuk megoldani. Különösen, amikor kudarcokról van szó. Tehát ez nem másodlagos szempont, mert ez segíti azt, hogy az ország egyre inkább magáévvel tegye e, ezeket a programokat. Nos, akkor még mindig a teljesítményt illetően nincsen mechanikus kapcsolat a mi költségvetés támogatásunk és az, ört, és az eredmények között. De statisztikailag a bizonyítékok alapján megvizsgálhatunk olyan kérdéseket, mint a szélsőséges szegénység, és láthatjuk, hogy azok az országok, amelyek e, költségvetési támogatást kapnak, és azt, ahol sehol se, senki sem támogatja őket, akkor láthatjuk, hogy a szélsőséges szegénység ott e, csökkent leginkább, ahol van költségvetési támogatás. Persze ezt nem csak egyetlen eszközzel lehet elérni, hanem az egész országot, az egész társadalmat megcélozva. Most ez az első bizonyíték, statisztikai szempontból, ahol ezt az eredményt látjuk. Ugyanez vonatkozik a gyermekhalandóság kérdésében is. Láthatunk itt országokat, ahol a mutatók azt mutatják, hogy van összefüggés a, a között, amit mi teszünk, tehát a költségvetés támogatás között, és a, a gyermek halandóság között. Akkor, hogyha megnézzük a víz és a szennyvíz tisztítás, tehát az ivóvíz és a szennyvíz tisztítás kérdését, akkor szintén látjuk a költségvetési támogatás hatását. nem azért, mert mi bocsátjuk rendelkezésre a forrásokat, hanem mert az országok saját maguk felhasználják a költségvetésüket. Tehát van korreláció, összefüggés, például Burkina Fázóban az ivóvíz és a szennyvíz tisztítás 2000 16-ig, és Bolíviában, ahol, ahol szintén ezt az eredményt látjuk. Ezen kívül van még a közpénzek kezelésével kapcsolatban, hogy hatékony a költségvetés támogatás, és ezen kívül az, a hazai bevételek mobilizálásában, mozgósításában. Tehát a mi munkánk is javul, és ezért itt is láthatjuk azokat a mutatókat, akkor is, hogyha vannak különbségek a javulást, illetően például az átláthatóság, a, a költségvetés hitelessége és a többi között, a javulást evidensebb, hiszen itt az e- ellenőrzési intézkedések, mint például a számvevőszék is nagyon fontos szerepet játszanak. Ez a 16-os és 17-es fenntartható fejlesztési célokba tartozik bele. akkor nézzük a korrupció elleni harcot, hiszen a korrupció kockázatot jelent, és egy olyan szempont, pont, amely felhívta magára a figyelmet, hiszen szükség van enyhítő lépésekre. Érdekes itt megfigyelni, és ez megint csak bizonyítékokon alapul, hogy a korrupció elleni harcot megerősíti a költségvetési támogatás nem állítjuk azt, hogy itt most okokozat különbség vagy automatikus kapcsolat van ezek között, de azért fontos, hogy lássuk, hogy van összefüggés a korrupció állapota, amelyet a Transparency International állapított meg, és a Világbank által megállapított eredmények között. Tehát ahol a költségvetési támogatás hatékony, ott a korrupcióban is látjuk a hatását. Tehát ez azt jelenti, hogy az, az és, az, és a kormányt is arra ösztönözzük, hogy magukévá tegyék azt, hogy ezzel a problémával, jelenséggel foglalkozzanak. Tehát ezekben az esetekben valóban csökkent a korrupció. Tehát javulásokról beszélünk, és ezt is figyelembe kell venni. Megelégedettek lehetünk? Hát nem, nem feltétlenül tanulságokat levonunk, választásokat teszünk. Én a Költségvetési Támogatási Irányító Bizottság elnöke vagyok, havonta összeülünk, különböző szolgálatok, főigazgatóságok részéről összeülünk, és döntéseket hozunk a minotorázással kapcsolatban, a támogathatóságot kapcsolatban, illetően, a kockázat elemzéssel kapcsolatban, és a kifizetésekkel kapcsolatban. És higgyék el, hogy ezek nem könnyű viták, vannak például olyan mutatók, amelyek nem horizontálisak, például a nemeket illetően. Tehát hogyan tudjuk a nemek arányán javítani? Talán egyszer szervezhetnénk ilyen ülést az önök részvételével is. Láthatnák akkor, hogy ez nem olyan egyszerű, de megtehetjük, mert láthatják akkor maguknak is, hogy mi történik. Tehát ez egy sikertörténes, de azért akartunk még ezen javítani, hogy 2017-ben aktualizáljuk az iránymutatásokat mert e, e, a menekültek kérdését többek között szerettünk volna belevenni. Aztán érthetőbbé akartuk tenni. Aztán elsősorban a hazai jövedelem mobilizációt, mozgosítást a nemekre és a, az éghajlatra szerettünk volna koncentrálni. És javítani a párbeszéden, a monitorozáson és jelenteni, és a jelentésen. Én az egész delegációt megerősítettem azért, hogy az, erre, az ellenőrzést is el, erősíthessük. Nos, többé-kevésbé ez van benne, lehetne más példákat is felhozni. Ennyit szerettem volna önöknek mondani, hogy felvázoljam legalábbis, hogy milyen is ez a kép. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen, Manservisi úr. Kollégák, Két percet kapnak a hozzászólásukra, és feltehetnek kérdéseket Manservisi úrnak, és ő kedvesen meg fogja ezeket válaszolni. Rubik úr. Äh, Köszönetet szeretnék mondani ezért a prezentációért. Nagyon fontos számunkra ez a prezentáció, mert a 2017-es év eredményei alapján a több éves keretprogramot meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet a súlypontokat újra definiálni. Főleg arról a kérdésről van itt szó, hogy mi a kulcs feladat a mi részünkről, az EU részéről. Mi kellene mit kellene kizárólag az EU részéről finanszírozni, és a globális fejlesztési partnerek mit tudnának hatékonyabban és jobban alakítani. Nagyon tetszik nekem a fenntartató fejlesztési célokra való összpontosítás. Ahogy valamennyien tudjuk, a kettes számú cél, az alapvető cél, mezőgazdaság, egészséges táplálkozás, Számunkra Európa számára ez egy döntő pont, hogy milyen lehetőségekkel bírunk ezen a területen, és ez attól függ, hogy a hetes fenntartható fejlesztési célt hogyan valósítjuk meg, fenntarthat, fe, megújuló energia, főleg a vidéki területeken, hogyan lehet ebbe a területbe beruházni, a fenntartható megújuló energiák rendelkezésre bocsájtásába ugyanis, és aztán itt van a hatos, hatos pont, az egészségügyi létesítmények, tudjuk, hogy a, a szennyezett víz okán egészségügyi költségek keretkeznek Ugye itt a szennyvizet kell kezelni, és fontos listázni a beruházásokat, illetve megvizsgálni, hogy hol vannak bevált gyakorlatok, a mezőgazdaság, a megújuló energiák, az egészségügyi létesítmények kapcsán, hogy megnézzük, hogy a projektmenedzsmentnek hogyan is kell kinézni ezen területeken. Az MFF-ben nagy összeg szerepel a fejlesztés céljaira, az EU-n kívül, és hogyha komolyan vesszük a céljainkat, tehát a GDP 0,7%-át a beruházások céljaira rendelkezésre bocsátjuk, a szegénység leküzdésére, akkor világos, hogy meg kell néznünk, hogy világosabb tenderek legyenek, azt illetően, hogy hogyan is nézenek ki ezek a projektek. és aztán a mezőgazdaságban, a megújuló energiák területén is ki kell alakítani a megfelelő létesítményeket. És az is fontos, hogy egy hiba okán ugye egy adott létesítmény nem működik, hát az egy nagy kár, és jó lenne, hogyha ezek a létesítmények a következő nemzedékek részére is rendelkezésre álljanak, és ezért fontos az a három részes közbeszerzési megosztás. Köszönöm. Köszönjük. Neuser úr. Ja, vielen, vielen Dank von Köszönöm, én is. Azt hiszem fontos, itt az eszköztárat, a költségvetés támogatás eszköztárát itt bemutatni, mert a fejlesztési szakbizottságban mindig az a kívánalom merült fel, hogy ugye mire fordítjuk a forrásainkat, és nem kockázatos-e vajon, hogy közvetlen költségvetés támogatás révén segítünk kormányoknak. Ugye volt korábbi napi rendi pont, amikor a gambiai delegáció bemutatta, hogy az országok számára mennyire fontos a költségvetés támogatás, különösen a kormányváltás kapcsán. Ez egy nagyon kedvező példa volt arra, hogy mennyire jól hathat a költségvetés támogatás. Parlamenti képviselőnként, az is persze feladatunk, hogy ezen eszköztár visszaéléseit felderítsük. Szóbeli kérdést mutat, nyújtottam be emiatt Haiti kapcsán mert az AKC EU parlamenti közgyűléssel ott jártunk, és láttuk, hogy itt esetleg vannak eltérések, de a mi feladatunk az, hogy képviselőként rákérdezzünk erre, hogy észszerűen költik-e el ezeket a forrásokat a helyszínen. Ez az eszköztár hat, ebben biztosak lehetünk léteznek az ellenőrzési mechanizmusok, ahogyan ezt ön is bemutatta, és a szakbizottságunk mellett még a, fejle- még a költségvetési szakbizottság is nagyon fontos szerepet játszik az ellenőrzésben, hogy vajon az európai adófizetők pénzét megfelelően használják-e fel, és hogyan hagyják végre az adott projekteket. Thank you again. Köszönjük szépen, Sál, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Egy tény és egy kérdés részemről. A tény a következő. Többségében meg vagyunk győződve arról, hogy a költségvetés támogatás egy nagyon jó dolog. Ugye alkalma volt önnek ezt bemutatni nekünk. Ez a dekolonizáció egy utolsó szakasza szerintem mi mondjuk meg, hogy mit kell tenni, de maguk a kormányok a lehetőségek határain belül a parlament ellenőrzésével, mint például Gambiában újabban, kedvező eredményekhez juthatnak. A, ön azt mondta, hogy ugye van négy feltétel, hogy valaki kedvezményezettje legyen a költségvetés támogatásnak, és ezek pedig stabilitási politika makrogazdasági szinten. Ki állapítja ezt meg? Maga az Európai Bizottság, a kormány, vagy az, vagy az IMF, amely jelen van ugye minden országban, vagy kettős az a feladat, vagy egy nemzetközi intézmények közötti megállapodás eredménye. Tehát hogyan vizsgálják, hogy teljesül -e ez a feltétel. Nem az a véleményem, hogy a költségvetés támogatás eh, egy olyan eszköz, mint ahogy elhangzott egy korábbi beszédben. Ugye itt, ugye itt eh, szerintem a költségvetés támogatásba vetett remények, ezek teljesültek. Reméltek megnyerjük ezt a fogadást a jövőben is majd, és egy utolsó észrevétel, önmaga válaszolt erre, hogy ugye van-e itt kockázat, mindig van kockázat, intelligens értékelés keretében kell ezt elemezni. Azt hiszem, hogy itt az értékeléseket illetően is mindig a lényegre kell összpontosítani, a globális mozgásokra, és persze itt vannak bizonyos esetek, amik inkább kivételt jelentenek, amelyek megerősítik a szabályt. Ugye néha van egyfajta csőd, egy kudarc, de hát ez a terület maga mindenféleképpen nyilvánvaló veszélyeket rejt magában. Az általános tendencia, és ezt szerintem senki nem vitathatja, hogy ez mindenféleképpen egy pozitív tendencia. Yeah, thank you very Köszönjük, Heidi. Köszönöm szépen. Manservisi úr, én is úgy gondolom, hogy a költségvetési támogatás egy nagyon fontos eszköz. 2012-ben elkezdtük őket jó kormányzási megállapodásoknak hívni, ágazati vagy általános értelemben. És ahogy ezt leírta, valódi eredményeket érünk el, és nagyon sok pozitív kimenetele volt ennek. Ideértve az oktatást, a közegészségügyet, a természeti erőforrások kezelését, a korrupció csökkentését. Látunk egy érdekes grafikont is, amit bemutatott. Két kérdésem lenne. Tudom, hogy a fejlődő országokban a donor koordinációban vannak a költségvetési támogatással foglalkozó munkacsoportok. Hogyan működnek ezek? Tudom, hogy vannak olyan események, mint például Tanzániában, amikor föl kell függeszteni ezt a támogatást korrupciós állítások miatt, amelyeket ki kell vizsgálni, és azt hiszem, hogy itt is értünk már el eredményeket. Tehát fel lehet -e ezt használni olyan módon, hogy az összes donor, aki ebben részt vesz, kimondhatja, hogy most megszekték a szerződéseket. A második kérdésem pedig a kritériumokra vonatkozik. Nem akarok plegykát terjeszteni, de úgy hallottam, hogy a bizottság részéről és a külügyi szolgált részéről nincsenek egyértelmű kritériumai annak, hogy milyen helyzetekben érvényes a költségvetési támogatás csak akkor történik ez meg, amikor van elérhető pénzforrás, vagy van valamilyen kritériumlista, hogyan döntik el, hogy milyen helyzetben indokolt a költségvetési támogatás? Jean-Luc? Oui, sur, sur l'appui budgétaire. A költségvetési támogatást illetően hát itt szerintem két dolgot kell elkerülni. 30 éves tapasztalatom van ezen a területen, és itt nem változtak, nem változott sok dolog, el kell kerülni két helyzetet. Hatást lehet ez a segítség, mert az adott állam nem hatékony különböző okok miatt, és aztán az NGO kizárólagos támogatását illetően az állam nélkül nem lehet fejleszteni az adott országot, és ez eszközökre van szükség, amit önök tettek, már ami a források rendelkezésre bocsátását illeti, ez egy jó eszköz. Most azt kell kitalálni, hogy hogyan lehet hatékonyan bekapcsolni az államot a projektek végrehajtásába is. Én eléggé támogatnám azt, hogy például egy alapot hozzunk létre az államoknál, kettős kulcsal úgymond, egyrésztről az állam, másrésztről a bizottság szintjén, kísérleti szinten legalább, hogy néhány projektet létrehozzunk. Ugye itt a vízzel kapcsolatos kérdés, vagy az egészségügyi kérdés esetén ezek nem azonnal jövedelmező projektek, de mindenképpen szükségesek a beruházási klíma kialakításához, mert hogyha nincs ivóvíz, nincs egészségügy, akkor semmiféle beruházó nem akar az adott országba menni. Ha tehát a szereplőket az állam szintjén nem hozzuk össze az NGO-kkal, hogy egy operatív végrehajtást hozunk létre, akkor nem tudunk valódi fejlődést létrehozni. Ugye itt beszéltünk Közép-Afrika helyzetéről, itt ugye demokratikus országokról van szó, nagyon szegény országok ezek, nagyon uh, sokat fordítunk ezekre, most sikerre van szükség, és szerintem ez egy kulcsa lehet a sikernek. Nem szabad a költségvetési támogatást persze teljesen beszüntetni, vagy akár az NGO-knak nyújtott támogatást sem, ugyanakkor szerintem jó lenne az általán felvázolt irányba haladni. Elnézést, kicsit hosszasan szóltam. Uh, Mr. Chairman, I just wanted... Elnök úr, csak azt szerettem volna mondani, hogy 16 percünk maradt, és van még egy kérdési óránk. Neuser úr és én is szeretnék kérdést feltenni a bizottsághoz. Tehát kérem, hogy gondoskodjon róla, hogy ne beszéljen senki három percig kettő helyet. Igen, köszönöm, igaza van, parancsoljon. Két percben. Köszönöm, talán kevesebb is elég lesz. Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy manapság egyes országok visszautasítják a költségvetés támogatást. Az egyik ilyen példaérekű eset az, ami a belga kormány és a Kongói Demokratikus Köztársaság között történt, amikor is a fejlesztési támogatást humanitárius segélye akarták változtatni, hogy ezeket közvetlenül az NGO-knak adják, akkor a kormány reakciója erre az volt, hogy hagyjátok a kongói demokratikus köztársaságot békén, és zárjátok be a nagykövetségeteket. Kérdésem tehát, hogy az együttműködés ezen kockázata más országokkal fennáll-e, és hogyan óhatják ezt kezelni? <clears throat> Thank you. Yeah. Köszönjük. Öt percet kap, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Először is a következő több éves pénzügyi keret. Azt gondolom, hogy ez egy hasznos hozzájárulás lehetne ahhoz a döntéshez, amit meg fogunk hozni azzal kapcsolatban, hogy mennyit és hogyan kell elkölteni a költségvetést. Láthatták, hogy mi a magunk részéről próbáljuk kicsit egyszerűsíteni a környezetet. Most elmondtam egy prezentációt a költségvetési támogatásról, ezt egyre inkább próbáljuk összekeverni költségvetéssel, és a partnerségeket a lehető legstratégiai módon kezeljük, és együttműködünk civil szervezetekkel is. Azt gondoljuk, hogy ez már önmagában egy hozzájárulás, el lehet képzelni, hogy, hogy mennyit érez, de mi ezt fontosnak tartjuk. A közbeszerzéssel kapcsolatban Eh, már szóba is került ez. Az utolsó dologra eh, reagálnék, de aztán még vissza fogok térni. Ami a kezelendő kockázatot illeti a költségvetési támogatás területén, egy kockázatkezelési keretet hoztunk létre, ami egy olyan eh, eszköz, ami az összes országban leírja a helyzetet. És erről tudok több információval is szolgálni és ez tartalmazza az összes kockázat enyhítő eszközt, amihez probléma esetén nyúlni lehet. Tehát a kockázatkezelés az, amivel itt valójában foglalkoznunk kell, és ezt is tesszük. Ami a donorok koordinációját illeti és a munkacsoportot, ez nagyon egyszerű. Először is a helyzet úgy néz ki, hogy ezekben az országokban a két oldalú támogatások esetében a bizottság a legnagyobb szereplő, és ez más kötelességeket és felelősségeket határoz meg. Másodszor, a problémák nem szükségképpen azokról a feltételekről szólnak, amelyek kapcsolódnak egy program létezéséhez magához, illetve a feltételekhez, hanem inkább ahhoz kapcsolódnak, ami szintén nagyon releváns és nagyon fontos, de például nemzeti szintű agályok, például a korrupcióval kapcsolatban, vagy valamilyen jogsértés, például emberi jogok sértése. És ez nagyon jelentős, néha nem találjuk el a célunkat, szeretnénk felelősek, elszámoltathatók maradni azért, amit teszünk, nem akarjuk ezeket figyelmen kívül hagyni, de nem akarjuk automatikusan összekapcsolni sem ezeket. Tehát például, ha egy országnak 200 millió eurót adunk, és neki 2 millió eurójuk van, akkor az politikai szempontból releváns, de nem feltétlenül kapcsolódik ahhoz a programhoz, amit ezen keresztül támogatunk. A 200 milliós kifizetést felfüggeszthetjük, de az nagyon sokat fog ártani a költségvetési ciklusnak. Az a nehézség, hogy ezt valahogyan megoldjuk, és igyekszünk párbeszéddel, politikai párbeszéddel és korrekciós eszközökkel élni. Másodszor a döntési kritériumok, a négy bemeneti kritériumot már említettem. De hallottunk arról, hogy vannak olyan kritériumok, ahol a mi értékelésünk a politikai helyzeten alapul, a párbeszéd hitelességén és a négy kritériumon, és ez nem ahhoz vezet, hogy egy támogatást kellene adnunk. Elméleti szinten lehet, hogy vannak makrogazdasági feltételek, de ha egy országban nem gondoljuk, hogy megvalósítható lenne, akkor annak politikailag rossz üzenete lenne, és ezért ezt vesszük figyelembe. Itt arról van szó, hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, a költségvetésen kívüli forrásokat kell létrehozni. Hadd mondjam el, hogy a kettős kulcs intézkedés az létezik. Tehát a bizottság őrködik az aki fölött. de az egyértelműség kedvéért elmondom, hogy normális költségvetési feltételeket eh, kell itt teremteni, nem eh, annyira eh, többlet szükségleteket, mert ezeket lehet megfelelő esetben felhasználni. De ez nem segít abban, hogy államot építsünk. Egy közép-afrikai alapot például lehetne erre használni, de az nem lenne egészséges ami Belgium elutasítását illeti, és lehet, hogy voltak még mások is, itt politikai megfontolások vannak, meglátom, hogy ezzel mit kezdünk, ez a vitának is a része. Tehát itt van egy politikai feltételrendszer, és általában szeretnénk a civil társadalommal szemben elkötelezettek maradni, ez az alapcélunk, akkor is, amikor a 96-os cikket használjuk erre. Még egy kérdés van. Szeretném elmondani, hogy egyrésztről vannak olyan információk, amelyeket a civil szervezetek adnak meg nekünk, és ezeket értékeljük, és azt gondolom, hogy ezek közül sokan már eleve igaznak tűnnek. A kifizetések mérlegére gondolok. Ez nem feltétlen kapcsolódik a költségvetési támogatáshoz, mert itt a teljes feltételrendszerezésű teljes ágazatokhoz kell kapcsolódni. Egy probléma ezzel az, hogy ha a közpénzt arra, jóra használják, vagy arra, hogy saját magukat gazdagítsák, az arról lehet beszélni. Tudok információt mondani arról, hogy az a helyzet hogyan néz ki valójában. Köszönjük szépen a válaszokat. Most rögtön a kérdések ideje következik. Van egy kérdés Heidi részéről. A kenyai forrásokkal kapcsolatban, tehát a bizottsághoz intézheti ezt a kérdést. Yes, uh, thanks a lot, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr és a főigazgatóm olvashatta volna el a választ, de én is el fogom mondani. Sajnálatosnak tartjuk a Szengver közösségben bekövetkezett tragédiát, és együttérzésünket fejezzük ki az áldozat családja iránt. A kérdéses fejlesztési alapprogramban január 17-én vizsgálatot indítottunk, minden érdeket felet meghallgatunk, a Szengver közösség vezetőit, civil szervezeteket és a kenyai kormányt is. Az emberi jogokkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a Kenyai Nemzeti Emberi Jogi Bizottság által vezetett vizsgálat, amely az Amnesty International-el együttműködött, illetve az EU és az ENSZ közreműködésével hamarosan eredményre jut. A program félidős értékelését elkezdtük, és ebben meg fogunk vizsgálni emberjogi kérdéseket, és különösen a kérdéses program hatásait az ogiak ügyjel kapcsolatban, amelyet 2017 májusában adtunk ki. Az Európai Bizottság ismételten felszólította Kenya kormányát, hogy a nemzetközi jog kimondja, hogy az őslakos népeknek joguk van azokat a területeket eh, használni, amelyeket eh, hagyományosan birtokolnak, használtak vagy eh, megszereztek. Ami a kérdés második részét illeti, a bizottság egyetért azzal, hogy a félidős vizsgálat megvizsgálja a program technikai segítségnyújtási csapatát, és megvizsgálja, hogy a megfelelő kompetenciák voltak-e jelen a legjobb segítségnyújtáshoz. Végül pedig az Európai Bizottság a programot felfüggesztve tartja, addig, ameddig egy befogadó párbeszéd alapján nem történik egy sikeres kísérlet a békés erdőkezelésre, és mi folyamatosan az alternatív vitarendezés irányába fogunk nyomást gyakorolni, hogy az emberi jogok teljes tisztelete mellett sikerüljön megoldást találni. Köszönöm szépen a figyelmet. Heidi, you, you... Heidi, van még egy kérdése, ugye? Igen, azt gondolom, köszönöm a bizottságnak a választ, de ez egy megrázó helyzet, ami egy olyan eredményhez vezetett, hogy a bizottság felfüggesztette ennek a víz- és klímaügyi projektnek a finanszírozását. Az első megfigyelés, amit az lenne, hogy nem szabad semmilyen projektet végrehajtani, akár a környezethez, akár a klímaváltozáshoz kapcsolódik, hogyha e, emberi jogi e, jogsértések történnek, és ezt a leckét újra meg újra meg kell tanulnunk. De e, tudja azt is, hogy a vita már átterjedt a hosszú távú segítségnyújtási projektre, amelyet Finország nyújt a kenyai erdőgazdálkodási ágazatnak és nagyon méreható kérdések merültek fel a kenyai erdő gazdálkodási szervezet hitelességével kapcsolatban. Tehát ha ilyen állítások merülnek fel, hogy az őrök állítólag rálőnek és megölik az őslakos közösség tagjait, akkor az lenne a kérdésem, hogy ön személyesen hogyan értékeli a kenyai erdőgazdálkodási szervezet hitelességét, integritását, hogyan lehetnek ők fejlesztési partnerek a bizottság számára, akár itt, akár más területeken a finkormány számára? Strasbourg úr, köszönöm szépen. Valóban más programokra is hatást kell gyakorolni ennek eh, az eseménynek. Finnország és más országok is eh, hasonló programokban vesznek részt, és mindenkinek le kell vonni a tanulságokat. Ez valóban eh, komolyan kérdőbe vonja, kérdőre vonja a kenyai mm, erdőgazdálkodási szervezet, illetve a belbiztonsági szervezetek kapacitását is. Az elmúlt négy-öt hónapban már kapcsolatban voltunk a kenyai kormányon, és ők biztosítottak minket arról, hogy nem történik erőszak de a, az eredmény a közösség egyik tagjának a tragikus halála ennek ellenkezőit mutatja. Tehát az utánkövetés keretében független emberi jogi értékelést kell most végeznünk, és a félidős értékelés ehhez fog hozzásegíteni minket. És ha nem vagyunk teljesen elégedettek azzal, ahogyan ez biztosítani fogja az emberi jogok tiszteletben tartását, akkor nem fogjuk folytatni a program finanszírozását. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönjük szépen, van még egy kérdés. A költségvetési támogatása kapcsolatban Norbert fogja ezt a kérdést feltenni. És Andrászen asszony van itt, aki erre válaszolni tud. Um, I will... Felolvasom azt a választ, amit küldtünk, és szívesen válaszolok további pontosítás vagy kérdésre. Csak hogy a kontextus felvázoljam, Haiti egy sérülékeny ország, és extrém időjárási körülmények vannak itt, például egy hurrikán is tombolt itt 2016-ban, miközben a politikai tájkép az továbbra is nagyon ingatag. Kérem, lassítson le egy kicsit, kéri az elnök. Ilyen nemzeti. Mikrofont kérünk szépen a bizottság képviselőjének. Egy két éves padhelyzetből jöttek most ki Moiza elnök megválasztásával, akit 2017-ben iktattak be. A fejlesztési együttműködés haitén még mindig nagyon sok kihívást támaszt, és a programok végrehajtása nagyon sok akadályjal terhelt. Ezeket figyelembe vettük a költségvetési támogatási intézkedéseinkben, és itt konkrét intézkedéseket veszünk figyelembe. Itt alapvető kapacitásokat építünk újjá, és egyértelmű szerződéseink vannak. 2014 márciusától 2018 márciusáig tart a program. A program három tengelyre épül, egy politikai párbeszédre, amely keretet szolgáltat az állandó párbeszédre a hatóságokkal a program időtartama alatt, ezen kívül pénzügyi támogatásra, ami segít a reformok irányításában a fix és változó összegek esetén. A fix összegeket akkor fizeti ki, hogyha a négy kritériumnak megfelel az ország, és ezeket folyamatosan értékelik a program ideje alatt. A négy ágban 84,5 millió eurót fizettünk ki. Ezeket teljesítmény alapon fizetjük ki, mutatószámok alapján, ahol a közpénzügyek kezelése, a közigazgatás, illetve az oktatás tartalmaznak mutatószámokat. Ezekkel részben sikerült megfelelni. 30 millióból 18,6 milliót sikerült kifizetni. A program technikai segítségnyújtást is tartalmaz, ami a haiti intézményi kapacitások újraépítésére szolgál, a pénzügyi, oktatási és korrupció ellenes egységben. A konkrét eredmények közé tartozik hogy sikerült egy háromoldalú párbeszédet létrehozni a kormány, a parlament és a civil társadalom között a reformokkal kapcsolatban. Ezen kívül egy többoldalú koordinációs párbeszéd is létrejött a donorok között, amelyet az Európai Unió vezet. A kormány és közpénzügyek kérdésével foglalkozik ez. Törvényeket is elfogadtak, amelyek meghatározzák, hogy az egyes köztisztviselőknek kategóriában mikre van szükségük, ezen kívül teljesítmény alapú értékelés, ezt számos minisztérium bevezette, és számos intézkedéssel erősítették meg a korrupció ellenes küzdelmet is. Például a korrupció visszaszorítására irányuló intézkedés volt elfogadva 2014-ben egy korrupció ellenes egység is 58%-kal emelhette a költségvetését 2016-ban. A tanárok több mint 60%-a most és tanítási engedélyt kapott. Az adóbevételeket folyamatosan emelték. 2015-ben és 16-ban és 16-17-ben 30%-os emelkedés volt. 2017-18-ban az adatok arra mutatnak, hogy az adóbevételek még 30%-nál is többel fognak emelkedni. A civil társadalom bevonódása volt a második része a kérdésnek, és itt egy konkrét workshopot is szerveztek 2017. Eh, februárjában az Európai Konszenzus és az Uniós Együttműködés legfontosabb elemei témájában eh, Haitin. A civil társadalom legfontosabb szervezetei számos eh, képviselővel voltak jelen, és a 11. nemzeti indikatív programról volt itt szó. A meglévő négy prioritás még mindig releváns, figyelembe véve a haladást és az elért eredményeket a végrehajtásban, és az összes érdekelt féllel való párbeszédet, ideértve a partnerországokat és a civil társadalmi szervezeteket. A jelenlegi nemzeti indikatív program várhatóan nem fog módosulni a félidős értékelés során. Köszönjük. Norbert szeretne kérdezni még valamit. Meiner Seite, Részemről köszönetet szeretnék mondani, azért mert megválaszolták a kérdésemet, csak a háttér gyanánt néhány képviselővel a helyszínen jártunk, és más benyomást szereztünk, legalább a jó kormányzást illetően, de ez csupán egy egyéni dolog. Az NGO-k, a helyszíni NGO-k beszámolói máshogyan csengenek, mint az, amit most az Európai Bizottság képviselője bemutatott. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. A Német Szövetségi Kormány például megtagadja a költségvetés támogatást, ellentétben az EU-val, és azt hiszem, hogy ez már is mutatja, hogy itt mégiscsak fel kell tenni még kérdéseket, és amikor a jó kormányzásról beszélünk, és azt látjuk, hogy sokkal több pénzt fordítanak a két parlamenti kamarára Haitiben, mint a teljes egészségügyi rendszerbe ebben az országban, akkor azt hiszem, hogy igencsak fel kell tennünk kérdéseket, és konkrét válaszokat várunk az Európai Bizottságtól. A szakbizottságunk továbbra is rajta marad ezen a témán. Okay, you have a comment? Rendben, van erre reakciója? Yeah. Yes. Um, Yes, thank you for, for the additional... Igen, köszönöm a további háttérinformációt. Természetesen tisztában vagyunk a kihívásokkal, amelyekkel eh, Haitin szembe kell néznünk, és eh, ezt mi eh, szorosan nyomon követjük. Természetesen elemeztük a 2017-es költségvetést, és láttunk néhány aggasztó trendet az allokációval kapcsolatban és helyesen mondta, hogy az egészségügyi ágazatban többletköltségekkel is számolni kellett. Ezeket a kérdéseket most szisztematikus módon kezeljük a szakpolitikai egyeztetés keretében, és a kormányjal is egyeztetünk, de ezen kívül más donorokkal is beszélünk. És ezen a közös platformon keresztül próbáljuk befolyásolni és jelentős változásokat elérni általánosságban. Tudjuk, hogy ez egy folyamat, és ezt közelről nyomon követjük. Szeretne még hozzászólni ehhez? Ja, ich kann mich, uh, Norbert... Csak csatlakozni tudok Norbert Neuserhez. Én is Haitén jártam, és amit ott látnunk kellett, ez az 5 milliárd, ami a földrengés segélybe folyt, ez nem jutott el igazán az emberekhez. Hát olyan projektekbe került ez, amelyeknek az észszerűsége vitatható. Kérdés, hogy mennyi pénz folyt ezekbe a projektekbe, ezt kérdeztem a helyszínen, és nem tudtak erre választ adni. Először a számításokat készítik el, és majd összeszámolják, mondták ők. Azt hiszem, hogy a bizottság utolsó mondata is arra mutat rá, hogy sokkal gondosabban kellene megnézni, hogy mi is történik ott, és a számvevőszék is tett egy jelentést. Köszönjük szépen! Az egyéb kérdések következnek. Van-e bárkinek az egyéb kérdések napjelenti pontban? Úgy látom, nincs. A következő üléseink február 19, délután 3 óra, 6.30-ig, és február 20-án 9 eh, órától 12.30-ig, és 14 eh, óra 30-tól délután. És eh, az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját. That's all.